Uh, well, good morning, uh, a very good morning. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket a uh, belső piaci uh, bizottság júniusi utolsó ülésén. Hát az európai események egyik ciklusánál tartunk, és most utoljára üdvözöljük az elnökséget, Csífalvai Zoltánt, a versenyképességért felelős magyar államtitkárt, és tudom, hogy nagyon komolyan veszi a feladatát, amit üdvözlünk. Csifalvai úr rendkívül aktívan vett részt a bizottságunk munkájában, és azok, akik Budapestre látogattak, tudják, hogy rendkívül energikusan dolgozott ott is, amikor találkozott velünk, és bemutatott minket kollégáinak, és tudom, hogy rendkívül pozitívan vezette a versenyképességet felelős tanácsot, és ezt külön üdvözlöm, mert gyakorlatilag a versenyképességi tanács szerintem rendkívül fontos kezdeményezése volt a tagállamoknak, és egy picit, mintha visszaesett volna a lelkesedése, azért is, mert nagyon sok miniszter különböző területekről foglalkozott ezzel, de úgy gondolom, hogy ön végül is egy új lökést adott ennek az egész tevékenységnek, és nagyon remélem, hogy a következő elnökség, a lengyel elnökség is hasonlóképpen fog eljárni. Tudom, hogy őket is nagyon érdekli ez. Úgyhogy nagyra értékeltük az ön munkáját. Szeretném megragadni az alkalmat arra is, hogy itt nyilvánosan köszönetet mondjak munkatársainak Brüsszelben, főleg Vargas Varga nagykövet úrnak, és a kolléganőjének is, aki nagyon sok témával foglalkozott. És ahogyan önök is tudják, 10 órakor a bizottság, azt hiszem ezt elmondhatom, hogy támogatni fogja a megállapodást, amit a fogyasztóvédelmi irányelvel kapcsolatban az elnökséggel elértünk, és ez az egyik legfontosabb jogalkotói tevékenységünk volt és tudom, hogy az ön csapata is rendkívül elszántan dolgozott ezért a nehéz kompromisszumért. Nagyon nagyra értékeljük mindezt, úgyhogy köszönjük szépen mindezt, és nagyon reméljük, hogy lesz alkalma majd a jól megérdemelt szünetre és pihenésre, amikor majd az új elnökség átveszi a munkát. Úgyhogy nagyon örömmel üdvözlöm Önt itt, és kérem, mondja el, hogy milyen kihívások állnak még előttünk, illetve egy-két gondolatot mondjon el talán arról, hogy hogyan tovább. Úgyhogy örömmel adom át önnek a szót. Thank you very much, dear Chairman and right honorable member of the parliament. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek ma önök között, és a magyar elnökség eredményéről beszámolhatok önöknek. Zavaros időket éltünk az elmúlt fél évben, ennek számos oka volt, önök is tapasztalták ezt itt Európában. Az Európai Parlament számára is viharos idők voltak ezek. Nagyon furcsa helyzetben vagyunk Európában, hiszen ha visszatekintünk az elmúlt egy évtizedre és a versenyképességre, akkor Európa jó néhány eh, esélyt elszalasztott, ezért eh, a célunk az, hogy felébresztjük álmából, csipkerúzsik álmából Európát, és megerősítsük Európa versenyképességét. Két hónappal ezelőtt jártam itt utoljára, és jól emlékszem, hogy Xavier Rillé eh, egy nagyon szép dolgot mondott. Azt mondta, hogy Európa, eh, Európának egy álomból kell felébredni, egy olyan álomból, amelybe eh, a, azért esett, eh, azért merült álomba, mert az adósság volt tulajdonképpen az altatószer. Nagyon érdekes volt ez, és valóban találó. Úgy vélem, hogy az elmúlt évtizedben a tagállami kormányzatok eh, elmulasztották, elszalasztották az esélyt arra, hogy a reformokat végrehajtsák. Itt az ideje, hogy ezeket a reformokat végre, végrehajtsuk. Tudom, hogy a különböző fiskális lépésekre, a válságkezelésre figyel mindenki de a fiskális stabilitás önmagában nem hoz létre új munkahelyeket, nem jelent termelékenység javulást, növekedést. Fiskális stabilitás mellett ezért szükség van arra is, hogy Európa versenyképességét is növeljük. És egy olyan került keretet hozunk létre, amelyben a vállalkozók, a cégek eh, valóban növekedésnek indulhatnak és munkahelyeket teremthetnek. Mire van szükségük ehhez az európai cégeknek? Szerintem négy feltételről beszélhetünk. Ezek álltak a magyar elnökség középpontjában, a versenyképességi tanácsban. Mi ez a négy feltétel tehát? A belső piac, még több belső piacra, vagy kevesebb piaci fragmentációra, van szükség. Az európai gazdaságnak ezen kívül szüksége van arra, hogy csökkentsük a bürokráciát. Tehát egy olyan szabályozói környezetet kell biztosítanunk, amelyben biztosíthatjuk, hogy csökkennek a vállalkozás költségei, a finanszírozáshoz való hozzáférést kell javítani, ami mostanában végképp nem egyszerű, és végül, de nem utolsó sorban, ugyanilyen fontos az is, hogy az európai gazdaság eh, innovatív eh, potenciáját valahogy felszabadítsuk. Beszéltem arról, hogy túlzott piaci fragmentációt tapasztalunk, túlságosan felszabdalt az európai belső piac. A magyar elnökség során a tanács elfogadta az egységes belső piaci intézkedés csomagot, amely 12 kulcsfontosságú kezdeményezést, intézkedést tartalmaz. Külön köszönettel tartozom az Európai Parlament képviselőnek, hogy támogatták ez irányú munkánkat. A belső piaci intézkedés csomaggal kapcsolatban vannak bizonyos kérdőjelek, de remélhetőleg ezen csomag segítségével eh, az előttünk álló kihívásoknak meg tudunk felelni. Mik ezek a kihívások? Az egyik a Monti kihívás. Nem csak a belső piac fragmentált, hanem maga a belső piaci szabályozás is. Ha megvizsgálják, hogy eh, egy biztosnak például hány különböző szakbizottsággal kell dolgoznia, akkor láthatjuk, hogy mennyire fragmentált a szabályozás, és nem csak maga a piac. Különböző problémákat tehát találtunk a belső piacsal kapcsolatban, de túl kellene ezen lépnünk, valóban egy egységként, egységes belső piacként kell kezelni ezt a, az európai piacot. A következő a Dölor kihívás, a belső piacon nem lehet szerelembe esni, mondta Jacques Delors. Ez volt a híres mondása, valóban igaz volt, ugyanakkor mégis meg kell tanulnunk valahogy kedvelni ezt. A következő kihívás a belső piacsal kapcsolatban a probléma megoldó megközelítés. A belső piacsal kapcsolatban nagyon sok mindent elolvastam, és azt láttam, hogy nem sikerült még kiteljesíteni a belső piacot, szűk keresztmetszetek, hiányzó kapcsolatok, ezek merültek fel. Nagyon fontos, hogy tisztálásunk eh, ez ügyben, hogy mik a problémák, de egyelőre ez még nem mindig világos. A belső piaci intézkedés csomag egy olyan platform lehet, amely minden eh, még meglévő problémát egységes keretbe foglalhat, egységes megközelítést alkalmazhatunk így. Ne felejtsük el, hogy a belső piac az egyik legnagyobb versenyelőnye Európának. Folynak a tárgyalások arról, hogy Európa helyzete a globális gazdaságban pontosan hogyan alakul, de ne felejtsük egy pillanatra sem, hogy egy ilyen magas szinten integrált belső piac nincs meg Brazíliában, Kínában, Indiában. Ez tehát a Európa legnagyobb eredménye, legnagyobb verseny előnye, és azt hiszem azt is nyugodtan elmondhatjuk, hogy ezt meg kell becsülnünk, sőt ápolnunk, óvnunk, védenünk, sőt továbbfejlesztenünk kell. A belső piaci intézkedés csomag nem csak elmélyíti a belső piacot, hanem eh, napra készé is teszi a belső piaci intézkedés csomag reagál az elmúlt 8-10 évben tapasztalt fejleményekre, gondolok itt a digitális eh, ágazatra, vagy a határon átnyúló kereskedelem fejlődésére. Úgy vélem, hogy a magyar elnökség sikerrel járt. Az intézkedés csomagban szereplő 12 javaslat, intézkedés roppant fontos lehet a belső piac jövője szempontjából. Uh, Külön köszöntel tartozom a bizottságnak a, azért, hogy támogatták a ez irányú munkánkat. Felmerül még a fogyasztói jogok kérdése is, hiszen eltekintetben különösen fragmentált az európai piac, a határon átnyúló tranzakciók esetében a fogyasztói jogok nem mindig biztosítottak. A fogyasztói jogokra vonatkozó irányelv szintén e, reagál, válaszreakciót ad e, arra, ami az elmúlt évtizedekben történt hiszen sokat fejlődött a kereskedelem technikai szempontból is. Várva várjuk már a szavazásuk eredményét, remélem, hogy eh, itt is sikerre számíthatunk. Mire van szüksége az európai cégeknek ahhoz, hogy valóban növekedni tudjanak, új munkahelyeket teremtsenek és a válságból kilábaljanak? Az innovatív kapacitás Európában nem teljes mértékben kihasznált. Egy, azt hiszem, hogy a közvetlen kapcsolatról beszélhetünk az innovációs belső piac között. Rengeteget beszélünk az innovációról, de egyértelmű a kapcsolat. Minél nagyobb, minél mélyebb a belső piac, annál inkább költséghatékony az innováció. Magyarország például 10 millió lakosával, hogyha valaki a pénzét egy innovációba, egy újításba forgatja, akkor nem mindegy a megtérülés szempontjából, hogy 5 vagy 10 vagy milliós vagy félmilliárdos piacra szálljuk az adott terméket. Persze a nagyobb piaccal keményebb verseny is jár, a keményebb verseny pedig hát az innováció szülő adja. Tehát azt hiszem, hogy egyértelműen kimondhatjuk, hogy az innováció és a belső piac és a verseny között szoros kapcsolat van. Az elmúlt évtizedben elszalasztott esélyekről már szóltam, ez különösen igaz az innovációra. Magára hagyták az Európában az innovációt, úgy gondolták, hogy támogatás segítség nélkül is majd csak meg lesz valahogy, azonban változnak az idők, változott Európában a közhangulat ezen a téren is, a magyar elnökség is megpróbál tenni ennek érdekében. Talán hallották Obama elnök híres kijelentését a Sputnik pillanattal kapcsolatban, amikor azt mondta, hogy tudja, hogy mit jelent az, hogy munkahelyekért és ipari ágazatokért kell harcolni, túl kell, felül kell múlni a világ többi részét innovációban, oktatásban és minden másban. Nincs ebben semmi új, a közgazdászok jól tudják ezt, tudják azt, hogy ez a kis plusz tudás, amely versenyelőnyhöz juttathat bennünket a magyar elnökség alatt a versenyképességi tanács márciusban zöld utat adott az egységes eh, szabadalmi európai, egységes európai szabadalmi rendszernek. Ez valóban történelmi pillanat volt. Nem voltam túl szerény, mikor ezen döntés után a sajtótájékoztatón azt találtam mondani, hogy történelmet írtunk ez talán nem tűnt túlságosan szerénynek, de mégis úgy gondolom, hogy eh, valóban ez történelmi pillanat volt, és nagyon büszke vagyok rá, hogy a magyar elnökség ennek részese lehetett. 50 éve szenved eh, Európa, 50 éve próbál, 50 éve harcol azért, hogy egy egységes eh, szabványrendszer, szabványügyi rendszer kialakuljon Európában, és most végre sikerült ezt elérnünk. Amikor december 10-ére gondolok, a, még a belnökség alatti versenyképességi tanácsülésre, ahol padhelyzet alakult ki, és 12 ország megerősített együttműködésnek kívánt neki látni. Március 9-én 25 tagállam állapodott meg a megerősített együttműködésről ezen a területen, amit valódi áttörésként értékelek én szabvány ügyi területen. A szabvány How cheaper will be if we have this. Elnézést, tolmács javítja magát, nem szabály, szabadalom. Tehát a szabadalmi e, rendszer, egységes európai szabadalmi rendszer azért olyan fontos, mert a, ez az újítás eh, megtérülését segíti, Ehm, az innovációt ehm, elképzelhetetlen egy ehm, egységes belső európai piacon, egy egységes szabadalmi rendszer nélkül. Ezen kívül, hogyha egy egységes szabadalmi rendszer valóban kialakul, ami egyszerűbb, olcsóbb és nagyobb jogbiztonságot garantál, akkor a újítások sokkal vonzóbbá válnak a magánbefektetők számára is, és azt hiszem ez valóban döntő lépés lehet a versenyképességünk javítása szempontjából. Nos, dolgozunk a végrehajtási intézkedéseken, és hát nincs könnyű dolgunk. Ezért egy rendkívüli versenyképességi tanácsülést szerveztünk június 27-ére, remélhetőleg akkorra sikerül a végrehajtás intézkedések terén is közös álláspontot kidolgozni, főként ugye a nyelvi problémák okoznak továbbra is felfájást. Forward uh, the whole issue of, of, uh, of patent Remélhetőleg ezzel lezárul az európai szabadalmi rendszer ügye. Szóltam arról, hogy a bürokráciát csökkenteni kell, a vállalkozás költségét csökkenteni kell Európában. Azt hiszem március 30 május 30-án volt az, amikor a, az ebből cégek um, könyvviteli szabályait jelentősen egyszerűsítettük. Az úgynevezett mikrocégek bürokratikus terhét remélhetőleg ez jelentősen csökkenti majd. A Smart Regulation, az úgynevezett intelligens jogszabály alkotás is komoly lép, előrelépés, hogyan tudunk olyan e, szabályozási keretet teremteni, amely valóban intelligens és, e, és e, nem rak túlzott terhet a, a, az európai cégek vállára. A kisvállalkozói intézkedés csomag pontosságát nem tudom eléggé hangsúlyozni, amely az európai gazdaság egyik legfontosabb rétegét, a KKV rétegét célozza. Nem csak a szabályozási keret alakul át ezzel, hanem például a finanszírozáshoz való hozzáférés is javulhat majd, illetve az úgynevezett kormányzási, gazdasági kormányzási kérdések terén is javulást várunk, hiszen a kis cégek számára a legfőbb probléma nem az, hogy kicsik, a, a nehézséget az okozza számukra, hogy ö, magányosak, magukra maradtak, nem rendelkeznek megfelelő politikai képviselettel, nincs politikai hangjuk, mint a nagy cégeknek, amelyeknek megvan a lobby erejük. A kis cégeknek ugyanez nincs meg, éppen ezért a kisvállalkozói intézkedés csomag, főként a gazdasági kormányzási vagy gazdasági irányítási kérdések ennyire fontosak. So, if we look uh, this, this whole question, what... Hogyha megvizsgáljuk ezt az egész összetett kérdést, hogy mire van szükség az európai cégeknek ahhoz, hogy valóban felvirágoztassuk az európai gazdaságot, és hogy új munkahelyeket teremtsünk, és hogy kilábaljunk ebből a gazdasági pénzügyi válságból, méghozzá úgy, hogy közben Európa versenyképessége is megerősödik. Nos, tehát ehhez az szükséges, hogy elmélyítsük, frissítsük a belső piacot, az innovációt, támogassuk, csökkentsük az adminisztratív terheket. Ezen a téren a magyar elnökség minden tőle telhetőt megtett, és azt hiszem, hogy kollégáimnak köszönettel tartozom a komoly erőfeszítésekért, hiszen amit szeretünk van, azt azt hiszem többé-kevésbé elértük. Az Európai Parlament képviselőinek is köszönettel tartozunk, hiszen segítették munkánkat. Egy elnökség munkája során mindig az egyik legnagyobb, kihívás az, hogy a különböző szereplőkkel hogyan működjünk együtt, a tanácsban, a parlamenttel és a, az Európai Bizottsággal. Mert nem csak a arról van szó, hogy együtt kell működnünk, hanem az együttműködés igen szigorú határidőkhöz van kötve időben kell együtt döntéseket hoznunk. Hiszen, ha két-három hét, hetet késik bármelyik intézmény, akkor olyan komoly időnyomás, annyira szorít minket az idő, hogy nem tudunk rendes, megfontolt döntéseket hozni. Ezért köszönöm önöknek, hogy az Európai Parlament nem késleltette a munkát. Azt hiszem, hogy valóban zöggenőmentesnek mondhatom ezt a fél évet a parlamenttel folytatott együttműködés szempontjából. Önök nélkül, az Európai Parlament nélkül nem sikerült volna elérnünk ezeket az eredményeket, nem sikerült volna a versenyképesség eh, pályájára állítani az európai gazdaságot. A magyar elnökség eh, mottója eh, éppen ez erős Európa. Januárban ezt ígértük, erősebb Európát építünk, és azt hiszem, hogy apró kis lépésekkel sikerült ebbe az irányba elmozdulnunk. A válságos időkben is megerősítettük Európát együtt, válvetve tettük mindezt. Közös célunk tehát egy versenyképesebb Európa építése, és külön öröm számomra, hogy eh, személyesen is részt vettem ebben a munkában. Well, thank you very much. Nagyon köszönöm mint mindig most is rendkívül világosan hallottuk, hogy mik az elképzeléseik erről. Azt hiszem, hogy az egységes piacról szóló rendelkezés is rendkívül fontos, és most már erre kell építenünk, mint vívmányra. A tanácsok belül nyilván az arra van szükség, hogy a tagállamok most már tiszteletbe tartsák kötelezettségvállalásaikat. És nagyon fontos a, a kisvállalkozásokra vonatkozó csomag is, mert egyrészt fontos az, hogy most már a politikai része a dolognak úgy néz ki sínen van, de aztán az a végrehajtásra is nagyon nagy szükség van. Van fél óránk a kérdésekre, és megvitatni a kérdéseket az államtitkár úrral. Ki szeretné kezdeni? Parancsoljon! Anna már Karancabil, tehát gyakorlatilag mindenki, aki itt van, szeretne kérdezni. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Szeretnék köszönetet mondani az államtitkár úrnak ö, a beszédért, és akárcsak ön is. Szeretnék utalni arra, amit elértünk a fogyasztóvédelmi irányelv terén. Nagyon sok előrelépés történt, és azt hiszem, hogy ez nagyban köszönhető az elnökségnek. Olyas valamit szeretnék én is említeni, amit ön is említett államtitkár úr bevezetőjében, és ez az innováció. Az elnökség az innovációt is a programjára tűzte, főleg a versenyképesség és a KKV-k vonatkozásában ez jelentős részét tette ki programjának. Úgyhogy egyértelmű abból, amit ön is elmondott, hogy az innováció finanszírozásával problémák vannak. Szeretném tudni azt, hogy az elnökség mit tett a, a finanszírozás terén, és mit hagyott a következő trióra. Miért én ciprusi vagyok, és rendkívül érdekel ez a terület. Köszönöm szépen, mivel sok időnk van, még egy ö, kérdést szeretnék ö, majd meghallgatni többet, úgyhogy szerintem egyenként válaszolhatunk is az elhangzott kérdésekre. Vagy esetleg inkább több kérdést is hallgassunk meg egyszerre, hogyha mindenki egyetért. Parancsoljon, Nancy asszony! Nagyon köszönöm államtitkár úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk, és köszönöm ezt a rendkívül érdekes beszámolót a magyar elnökség tevékenységéről. Remélem, hogy nagyon sok minden, amit beindítottak, majd a lengyel elnökség folytatása lesz a belső piac érdekében, mert ez rendkívül fontos a mi bizottságunk számára. Nagyon sokat beszélt a szabadalmi rendszerről. Végül is még sok minden áll előttünk, de jó irányba indultunk el a végső megoldás felé. Ez rendkívül fontos, főleg a KKV-k szempontjából, amelyeknek nagyon magasak a költségei a szabadalom védelem terén nagyon sok Európai Uniós tagállamban. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy az egységes rendszer a KKV-k számára lehetővé teszi azt, hogy érdekeiket védjék, mégpedig hatékonyabb módon. A kérdésem a következő. A magántőkét említett az innováció szempontjából. Meg szeretném kérdezni öntől, hogy hogy kívánja vonzani ezt a magántőkét és hogyan képzeli el, hogy a magántőke a KKV-k számára felhasználhatóvá válik? Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen. Én azt szeretném elmondani, hogy milyen nagy benyomást tett ránk az, hogy személy szerint mennyire elkötelezte magát a munka mellett, és milyen hatékonyan jártak el az elnökség során fél évvel ezelőtt is, amikor az egységes piacot akarták beindítani, a versenyképességet előrelendíteni. Ez volt a külön kérésünk már a belga elnökség során is. Ezen kívül hogy a különböző akadályokat is elhárítsák, mint például a bürokratikus problémákat, és az innovációra koncentráljanak. Nos, a, az egységes piac, illetve a fogyasztóvédelmi irányelv rendkívül fontos eredmény, amelyeket önök értek el az elnökség alatt, ezért nagyon hálásak vagyunk. A kérdésem a következő. Az indirekt akadályokra szeretnék itt rákérdezni. Nagyon jó dialógus indult be, és köszönöm, hogy az IMKO-t vendégül látták Budapesten a kereskedelmi és az adó törvények témájában, ahogy ön is tudja, Szlovákiában már nincsen akadály ennek. A kérdésem az lenne, hogy kérem, erősítse meg, hogy ezek az intézkedések csak ideiglenesek lesznek, és csak a válsághoz kapcsolódnak, és ha elmondaná, hogy most mi a helyzet Szeretném megkérni önt, hogy az elnökség után is foglalkozzanak az egységes piac kérdésével. Köszönöm. Régen Perez asszony. Nagyon köszönöm elnök úr a szót. Köszönöm államtitkár úr mindezt az információt, amit kaptunk öntől. Valami azonban hiányzik itt, ez pedig nem más, mint az állampolgárok, pedig nekik kellene Európa szívében lenniük. Ezért volna egy kérdésem, gyakorlatilag nem is egy, hanem kettő. Először is, mi a helyzet a szociális dimenziójával a belső piacnak? Mennyire fontos ez a magyar elnökség számára, és ön milyen jelentőséget tulajdonít az általános jellegű szolgáltatásokhoz? Szeretne még valaki kérdezni? Nem? Akkor kérem válaszoljon erre a négy kérdésre. Köszönöm szépen. I would maybe, uh... Azt hiszem az első két kérdés ugyanabba az irányba mutat, mert az első az innováció finanszírozása volt, de a második is nagyjából erre utalt. Nos, amikor az innovációról, kutatásról, fejlesztésről beszélünk, nagyon sok mm, elképzelés van itt, és ezek a szilikon völgyből származnak. Vannak nagyon jó ötletek, és nyilván tőkére van szükség, és aztán multimilliómos lesz az ember. Ott van például a Google, vagy Sergey Brin, vagy a Yahoo, Jerry young Steve Jobs, és gyakorlatilag ide tartozik, aki ennek a hőse. Úgyhogy nagyon jó történet, ez eladható, de nem igazán ebbe az irányba kellene elindulni az innováció terén. Ezt általában az iparág ö, indítja, mert ők kapcsolódnak a fogyasztóhoz, és valami újat akarnak a fogyasztónak létrehozni. Úgyhogy az innovációt elsősorban az ipar hajtja. És hogyha ezektől a történetektől elszakadunk, amelyek a völgyből származnak, és tudjuk, hogy az innovációt egyre inkább az ipar indítja meg, akkor persze a második kérdés mindjárt a finanszírozás. A lényeg az, hogy az ipar számára olyan körülményeket teremtsünk, hogy befektethessenek az innovációba. A második kérdés természetesen az, hogy ez persze már a szabályozásra vonatkozik, hogy hogy tudunk finanszírozási rendszert létrehozni európai szinten. Azt hiszem, hogy legutóbb elnökségünk alatt először is which uh, sent... A, a hetedik kutatási keretprogram félidős értékelésére került sor, és rájöttünk arra, hogy túlságosan sok az eszköz, és erőfeszítéseinket és forrásainkat kicsit koncentrálnunk kell. Aztán jön a közös stratégiai keret a második lépésben, amely azt jelenti, hogy szinergiákat kell találnunk nagyon sok finanszírozási eszköz között. A szinergia pedig nem csak azt jelenti, hogy a strukturális alapokban vannak bizonyos eszközök a kutatásra és a, a fejlesztésre. Ott van a hetedik keretprogram és a CIP 2. Nyilván harmonikusan kell összeegyeztetni a különböző rendeleteket is. Tehát itt két megoldás van. Az egyik az, hogy optimális környezetet teremtsünk, ez a szabályozókon múlik, és az iparágnak többet kell befektetnie. Ez bizonyos mértékig a tagállamoktól függ, hiszen a tagállamok felelősek ezért. Vannak, akik jobban teljesítettek, vannak, akik kevésbé ebből a szempontból, és persze azért vannak európai szintű kérdések is, amelyeket meg kell oldani. Aztán a hetedik keretprogramból a közös stratégiai keretprogramra kell áttérni. A múlt héten volt egy nagy konferencia, minden érintett jelen volt, én is ott voltam, Oli Rén is ott volt. Tehát most már lassan áttérünk mindjárt a finanszírozásra. Ő ugyan nem mondott semmit a finanszírozásról, de arról beszéltünk, hogy hogyan lehetne az erőinket egyesíteni. Nos, mi a helyzet Magyarországon? Um, a válság adott illetően csak átmeneti intézkedésről van szó. 2012 végéig, úgyhogy ez azt jelenti, hogy január 1 már nem lesz. Néha a vállalkozók felteszik nekem azt a kérdést, például tegnap előtt megkérdezték, hogy tényleg, igaz? It is engraved in stone, so it is... Nem kőberésett dologról van itt szó, hát ennél többet nem mondhatok. Nagyon sok dokumentumban megtalálható, hogy ez átmeneti intézkedés. De ha az egész sort nézzük, és erről már legutóbb is beszéltünk, nagyon sokoknál fogva kellett ezt bevezetnünk. Az egyik az az örökölt költségetési helyzet volt, és az úgynevezett adóválság egyes ágazatokban gyakorlatilag arra kényszerített minket, hogy a költségvetési mérleg problémákat megpróbáljuk megoldani. Nos, nagyon fontos, hogy megfelelő reformokat tudjunk bevezetni, amelyek alapvetően fontosak. Az egyiknek az a célja, hogy rugalmasabb legyen a munkaerőpiac, és az állam hatékonyabb legyen. Ez a két fő cél. De ezekkel a reformokkal képesek leszünk finanszírozni a magyar gazdaságot és az adóság állományt is, mindenféle rendkívüli adó nélkül. De amikor bevezettük ezt az adót, nagyon sokat beszéltek róla, és most azt látjuk, hogy ezeknek az intézkedéseknek végül is eljött a, meg, meg lett az eredménye. Mert tudniuk kell, hogy mennyi gondunk volt, és hogy Magyarországnak az adósságállományát finanszíroznia kell, a kötvénypiacon. A CDS is nagyon alacsony, és a növekedési ö, fejlemények ö, eléggé ösztönzőek. A legutóbbi adatok szerint azt mutatják, hogy az elmúlt öt év során nem volt ilyen mértékű a növekedés. Úgyhogy fokozatosan látjuk az eredményeket. Tudom, hogy ez ellentmondásos volt, de csak egy bizonyos időszakra került bevezetésre, és így időt nyertünk a nagyon fontos reformok bevezetésére. Nyilván ehhez idő kell a parlamentben is. Hát tudom, hogy nagyon egyszerű csak leírni egy papírra, hogy hány milliárd forinttal akarunk csökkenteni. Ez mínusz másodpercek kérdése egy papírra leírni, viszont a reformok bevezetéséhez időre van szükség. Ez pedig nagyon fontos volt számunkra. A reformokat pedig fokozatosan fogjuk bevezetni, úgyhogy így tudunk előre haladni hogy nem kőbe esett dologról van szó. Nos, ami a szociális dimenziót illeti az egységes piacon, ez nyilván egyre fontosabb. Úgyhogy ezért említettem, és gyakorta idézik azt a mondatot, hogy senki sem tud beleszeretni a, a nagy piacba. Dölor mondta. Ugye a belső piacon vannak nyilván ö, szociális vonatkozású kérdések is. Úgyhogy természetesen szükségünk van az állampolgárok támogatására is a belső piacon. Néha ez csak kommunikáció kérdése. Ugyanis a belső piac előnyei nyilvánvalóak. De hogyha mondjuk a híreket nézzük, ugye a rossz hírek is hírek, és néha problémákat tartalmaznak, de hát szükségünk van az állampolgárok támogatására a belső piacon, és azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy a 12 pontban nagyon fontos olyan területet is találnak, amelyek ugye a szociális aspektusokat tartalmazzák. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Most szeretném megkérdezni, hogy valaki visszakérdeze, vagy elégedettek a válaszsal. Esetleg én kiemelnék néhány pontot, hiszen itt van most körünkben még a miniszter. Hogyha visszatérek a lelkesedésére, amely a Small Business Act irányába mutatott, felmerül bennem a kérdés, hogy vannak-e elképzelései arról, hogy hogyan lehetne ezt a területet erősíteni? Például vannak olyan eh, megkötéseink, eh, amelyek például a kisvállalkozások tesztjeire vonatkoznak, tehát hogy hogyan vizsgáljuk meg a kisvállalkozásokat. És eh, úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb nyomást kell tennünk a nyomást kell gyakorolnunk a bizottságra a saját részünkről. És jogalkotási szempontból a kisvállalatoknak mindig valamilyen kivételt kellene képezniük, tehát nem kellene teljesen úgy betagolzni őket a rendszerbe. Tehát inkább ők legyenek a kivételek, mint a szabály. Tehát esetleg ez egy olyan dolog, amelyen együtt fáradozhatnánk. Tehát ez egy jó elképzelés. Ez az első megjegyzése. Másodszorban pedig úgy gondolom, hogy ahogy ön mondta, nagyon fontos elnökségi fázisba érkezik, ahol az eredményeket is összefoglalhatja. Mi az üzenete? Mire kellene nekünk? összpontosítanunk az elkövetkezendő 12 hónapban, vagy később is ebben a szakbizottságban? Tehát milyen üzenetei lennének számunkra? Köszönöm szépen. Itt a kisvállalkozói intézkedés csomag félidős áttekintésénél az egyik célunk az volt, hogy az egész menetrenden elgondolkozunk, hiszen megtanultam az elnökség alatt, hogy néha valamit csak meg kell ismételnünk, és az már egy eredmény. Hiszen az, hogy a menetrenden, az agendán szerepel, az már egy eredmény. Tehát a kisvállalkozó intézkedés csomag a középvállalatokat is érinti. Tehát itt a kis és középvállalatokra vonatkozó tesztek, igazából az csak egy dolog ebben az egész csomagban. De pontosan tudom, hogy a kormányzat mindennapi gyakorlatában ez nem annyira könnyű. Hiszen ezek olyan elvek, amelyeket a mindennapi gyakorlatba kell átültetni, a kormányzat mindennapi gyakorlatában, és a kormánynak pedig sok problémája van. Emlékezzünk el ezekre az elvekre és ellenőrzéseket is be kell építenünk. A kormányok és a parlamentek is inkább az új jogalkotást szorgalmazzák, és nem annyira lelkesek, hogy olyan jogszabályokat foganosítsanak, amelyek a saját munkákat szabályozzák. A másik dolog az, hogy ez a kategória, hogy KKV, kis és középvállalatok. Én is hallottam a kollégáimtól elég gyakran, hogy ebben meg abban az országban mondjuk a cég 99% a KKV. Hogyha különleges szabályokat hozunk létre valami 99%-ára, akkor az ismét az azt a kérdés veti fel, hogy mennyire releváns ez a KKV-k tekintetében. Vagy pedig nézzük meg a kis egység könyvitelének egyszerűsítése. Van egy egészen új kategória, van egy egészen új keret, amely általában nem létezik, de de a tízzel kevesebb, tíznél kevesebbet foglalkoztató vállalatokra vonatkozna ez. És akkor felmerül az a kérdés, hogy milyen különleges bánásmódot kapjanak. Mi igazából eh, az összes kormány nagyon szereti ezeket. Tehát eh, hogyan szerethetjük gyakorlatban a KKV-ket? Hiszen ez egy tényleg hasznos támogatás, és eh, legyünk óvatosak abban, hogy hogyan tehetünk kivételeket ebben az esetben. De úgy gondolom, hogy ezek a szabályok, mint a csak egyszer elv, illetve a kis és középvállalatok tesztje a kormányzatunk mindennapi munkája részévé kell, hogy váljanak. Nagyon fontos ez, de nem könnyű. A kérdés pedig az, hogy úgy gondolom, hogy két olyan terület van, ahol a magyar elnökség fennmaradó tíz napja alatt gyors megállapodás érhető el, hiszen lesz egy külön megbeszélés, de a parlament és a bizottság és a szakbizottság is foglalkozik majd az európai vállalattal. Tehát az európai There are some signs uh, to reach uh, some kind of agreement, but uh, I am not really sure. So that is... Tehát ez, itt a gyakorlat naponta változik. És ezen a téren is lesz valamennyi javulás, változás, és a parlament itt bizonyára segíthet. Én mindenkit bátorítanék, hogy erősítsük az európai üzletet, az európai ipart, versenyképesebbé tegyük, hogy a piacra bejussunk, hogy finanszírozáshoz jussunk, és hogy csökkentsük az adminisztratív terheket. Úgy gondolom, hogy a legtöbb kormány és Európa sincs abban a helyzetben, hogy eh, ilyen óriási ösztönző csomagokat alakítson ki, hogy a gazdaságot beindítsa. Amit viszont megtehetünk az az, hogy a terheket csökkentjük, amelyek a vállalatokat terhelik. És hogy legyenek szabadabbak, aktívabbak, ezt megtehetjük. Sajnos nincs itt az ideje annak, hogy óriási ösztönző csomagokat indítsunk be. Amit viszont megtehetünk, az az, hogy legyen kevesebb bürokrácia, több belső piac és az innovációkhoz való könnyebb hozzáférés. Um, Most szeretném még egyszer megköszönni, hogy eljött a megbeszélésünkre utoljára elnök, soros elnökként, de remélem azért kapcsolatban maradunk, hiszen eh, nagyon eh, megszerettük, mint lelkes társunkat, aki a belső piacért lelkesedik, és a szociális dimenziójáig is. Minden jót kívánunk az elnökség fennmaradó idejére, és főleg eh, nagyon fontos itt a szabadalom kérdése, amiről beszélt, és a verseny tanács is nagyon lényeges. És most a tagjaim nevében is szeretném megköszönni ezt a kiváló összefoglaló beszédet, és a lehető legjobbakat kívánom a fennmaradó időre. És nagyon örülök annak is, hogy magyarul átadhatom önnek látogatásunkról szóló jelentésünket. Ez igazából csak egy kis szuvenír, hogy gondoljon az itt eltöltött idejére. Um, um, most pedig egy öt perces szünetet tartunk a teremben meghallgatásra készültünk, tehát uh, a kollégák vigyék magukkal a névkártyájukat, és uh, körülbelül arra a helyre üljenek, ahol egyébként is ülnek, de szerintem ez nem lesz problémás. És most uh, itt Először is a fogyasztói jogokról szóló csomaggal foglalkozunk, majd jön a meghallgatás. Uh, so, ladies and gentlemen, could I, um... Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Szeretném szeretettel üdvözölni Önöket itt ma délelőtt. Külön szeretnék üdvözölni mindenkit, aki a meghallgatásra jött uh, a vámrendszer korszerűsítése témában, és külön szeretettel szeretném köszönteni előadóinkat, akiket majd később fog bemutatni egy kicsit. Kicsit késve kezdünk, mert a bizottságnak nagyon fontos napirendi pontja volt a meghallgatás előtt, ezt mindenképpen be kellett iktatnunk. Ez pedig egy végső megállapodás támogatása, amit a jelentés készítője és az árnyék jelentőkészítőknek sikerült a tanácsal és az ellenökséggel a fogyasztóvédelmi irányelvről elérnie. Hogyha egyetértenek, blogban szeretném a szöveget venni, a konszolidált szöveget a tanács részéről, és a korrelációs táblázatok vonatkozásában az elnökség nyilatkozatát is vegyük figyelembe, illetve a saját nyilatkozatukat is, tehát e, ez a két megállapodás, ami született ebben a témában. Tehát az IMCO tagjaihoz szólok most. Tudom, hogy más bizottságok képviselői is vannak itt, kérek ők ne ö, szavazzanak. Diana Wallace szeretném külön köszönteni, aki a jogi bizottság ö, előadója, és tudom, hogy ő is kész támogatni a teljes csomagot. Úgyhogy, ha nagyon rövid nyilatkozatokat hallgathatnánk az előadóktól, Hans Peter Mayertől, Vivández Schwab nincs itt, és Gebhardt asszonytól, és Wallis asszony is szeretett volna hozzászólni. És aztán szavazunk. Úgyhogy azt javaslom, hogyha itt van mindenkinél a kártyája, akkor elektronikusan szavazzunk, hogy ezt feljegyezhessük, hogy támogatjuk. Úgyhogy először megadom a szót az előadónak, Hans Peter Mayernek. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. András Schwab előadó nevében szólok hozzá ehhez a kérdéshez, aki sajnálatos módon nem tud ma közöttünk lenni, mert egy régóta betervezett külföldi útjára kellett elmennie. Nevében szeretnék köszönet mondani az árnyék előadóknak, a bizottság elnökének, a titkárságnak, mindenkinek, aki egyértelműen segítette a munkánkat, illetve az Európai Bizottságnak, illetve a soros elnökségnek ők is kiváló együttműködésről tettek tanúbizonyságot. Auch neue Elemente aus Kapitel 4 zu erhalten. Új elemekkel kellett bővíteni, például a négyes bekezdést, ezek mind-mind új elemek, amelyek roppant fontosak Európa szerte a fogyasztók számára. E, ami a távértékesítésre vonatkozó hármas fejezetet illeti, illetve az ügynöki értékesítést, komoly fogyasztói jogi garanciákat e, tudtunk beépíteni a kisebb, a kiskereskedők, ill, vonatkozóan, illetve a biztonsági szabályokra vonatkozóan. A szövegben most már egy egyértelmű rendelkezés szerepel erre vonatkozóan. Fontos, hogy egyértelműen fogalmazzunk egyel kapcsolatban. Persze vannak olyan helyek, ahol a parlament szeretett volna tovább lépni, mégis a, ez a kompromisszum mindenki számára elfogadható. A kompromisszum ugyanis mindig arra épül, hogy mindkét fél enged, így bizony nem mindenkinek száz százalékig a szája íze szerint alakult a végső szöveg. A tárgyalások során mindenki roppant kompromisszum készségről tett tanúbizonyságot. Az Európai Bizottság által benyújtott eredeti szövegjavaslatot, majd a tanács által dolgozatot jelentősen tudtuk módosítani, javítani a második olvasatban, így most már sokkal e, jobb helyzetben vagyunk, ezért az előadó nevében mindenkit kérek, hogy ezt támogassák. Uh, Mrs. Gephardt. Gephardt asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani minden érintetnek. Nagyon vitás kérdések voltak, kemény, tartalmi harcokat is vívtunk, de úgy gondolom, hogy az az eredmény, amelyet elértünk, olyan, amelyet igenis előmutathatunk. Nem csináltunk eh, rossz kompromisszumokat. És amit nagyon fontosnak tartok, az az, hogy az információ, a tájékoztatási kötelezettség eh, nagyon jól sikerült, hiszen eh, a felnőtt polgár tudja, tudja, hogy mit vásárol. Ezt sikerült elérnünk. És úgy gondolom, hogy ezen a téren nagy haladást értünk el. Nagyon pozitív az, hogy a digitális területek is, is felvettük ezeket, eredetileg nem terveztük be, és azt is sikerült tisztáznunk, hogy az internetes vásárlások során olyan megoldást választottunk, hogy az összárat kell megadni, mielőtt az ember végleg rá kattint arra, hogy megvásárol egy terméket. Tehát eh, kiküszöböltük azt, hogy megveszi, rákattint, és utána többet fizet, mint amennyi megjelent előtte. A frakciómnak is ajánlhatom, hogy eh, a pozitív kompromisszumot megszavazza. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rövid legyen, kollég. Köszönöm, elnök úr, a szót. Nagyon gyors leszek. A demokraták és liberálisok szintén támogatják ezt a szöveget, meg is szavazzuk, mégpedig két fő oknál fogva. Először is nem egyszerűen egyensúlyról van szó a különböző ö, politikai ö, képviselőcsoportok között és az intézmény között, hanem a fogyasztók érdeke illetve a vállalatok érdeke közötti egyensúlyról is, és ezért jelentősen hozzájárulunk a belső piachoz. A második dolog alapvetően fontos számunkra, és szerintem üdvözölnünk kell azt, azt hogy az előadó munkájának köszönhetően a különböző politikai csoportok között egyetértés született, mégpedig abba az irányba, amit szeretnénk a vállalatok mindennapi életét illetően, illetve a fogyasztók mindennapi életét illetően Európában. Köszönöm. Um, no other... Nagyon szépen köszönöm. A parlament részéről nincs további felszólaló, de itt van a tanács és itt van a bizottság is, és most megkérném a tanács képviselőjét, hogy néhány szót szóljon hozzá, és Misúrat is a bizottság részéről megkérem, hogy szóljon hozzá. Elnök úr, nagyon köszönöm, nagyon-nagyon nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek most, és ahogy az előbb a miniszter úr a meghallgatásán jelezte a szabadalmi tárgyalásokkal kapcsolatban, hogy ez egy történelmi pillanat, a mi elnökségi kis életünkben ez szintén egy hasonlóan nagyon-nagyon jelentős pillanat, és én arra szeretnék visszautalni, amit januárban, amikor először lehettem itt a magyar elnökség nevében, és először beszéltem ebben a bizottságban, akkor egyértelművé tettük, hogy a magyar elnökségnek egy különös célkitűzése, hogy parlamentbarát elnökségi munkát folytassunk a hat hónap alatt. És azt gondolom, hogy most, hogy június közepén itt ülök, és erről a nagyon jelentős dossziéről megállapodást tudunk elérni, ez fejezi ki a leginkább azt, hogy valóban egy parlamentbarát munkát folytattunk, és végtelenül örülünk, hogy megállapodás született ebben a dossziéban, azok miatt, a szempontok miatt elsősorban, amelyeket a előbb felszólaló raportőr és raportőr helyettesek már kifejeztek, úgy gondoljuk, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott megállapodás született, mind fogyasztói, mind kereskedői oldalról egy teljesen védhető kompromisszumos megállapodás elébe nézünk. Nagyon köszönjük valamennyi résztvevőnek, mind politikai, mind technikai szinten, hogy idáig jutottunk. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. És most eh, Misú asszony kérné meg a bizottság részéről. Good morning to everybody. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Szeretném hozzáfűzni, hogy én is roppant boldog vagyok, és üdvözlöm az intenzív találkozások résztvevőit. Nagyon sokan intenzíven dolgoztunk, és még pedig látjuk fáradozásaink gyümölcsét. A bizottság szolgálatai is azt hiszik, hogy a mai javaslat nagyon kiegyensúlyozott javaslat a fogyasztók, de a kereskedők számára is. Köszönöm szépen, hogy ilyen gyümölcsöző építőjellegű együttműködésünk volt. Köszönöm. Igen. Elnökként én is szeretném az összes előadónak, árnyék előadónak, a tanácsnak és a bizottságnak megköszönni az együttműködést, és most uh, blokkban szavazunk elektronikusan mind a három tételről. Megnyitom. Put your card in the other way around. Okay. Has it... Rendben. Mindenki szavazott? There's one card in where somebody hasn't voted. Valaki nem szavazott, valaki megnyomta, de nem, valaki betette, de nem szavazott. Akkor egy szavazatot elvesztettünk, de most lezárom a szavazást. Uh, so that is... Elfogadtuk, és pedig 28 uh, igen, nulla nem szavazattal, három tartózkodással. Tehát köszönöm szépen, gratulálunk. So those texts uh, will now be um, signed. A frakciókon uh, átmenve jövő héten plenárisra kerül a szavazás. Tehát most, akinek uh, el kell mennie, az nagyon csendben tegye. Uh, egy kis időbe került ez most, de szerintem a vendégeink Megértik ezt, tehát egy rövid időt adok mindenkinek, hogy megtalálja az ülőhelyét, és utána elkezdjük. Uh, so I am keen to, um, to start. So could I ask you if you... Um... Szeretnék most már hozzálátni ennek a fontos uh, meghallgatásnak. Kérem, hogy akik hátul ülnek, azok üljenek az első sorokba, és akkor hátul a hallgatóságnak, a látogatóknak uh, több ülőhely marad. Good. Well, um, once again, uh, welcome. Még egyszer szeretném üdvözölni vendégeinket ezen a meghallgatáson. Üdvözlöm azokat is, akik talán az interneten követik figyelemmel az ülésünket, az online hallgatóságot is üdvözlöm, tehát innen a távolból. Sajnáljuk, hogy késve kezdjük a meghallgatást, de láthatták, hallhatták ennek az okát. Ami az internetes közvetítést illeti, amikor valaki bekapcsolja a mikrofonját, automatikusan veszik a kamerák. Ezt csak mondom a kollégáknak. Egy saját kezdeményezésű jelentést készítünk. Matthias Salvini az előadója ennek a vámrendszer korszerűtésével kapcsolatos. Köszönöm neki és csapatának hogy az árnyék előadókkal együtt tető alá hozták ezt a meghallgatást, amely részét képezi ennek a folyamatnak, amelyel előkészítjük ezt a saját kezdeményezésű jelentést a vámrendszer korszerűsítéséről, hiszen az IMCO szakbizottság egyik fontos a szakterülete a vám, a vámügyek, ezért nagyon örülök ennek a mai meghallgatásnak. Szoros a menetrendünk, szorít minket az idő, még el se kezdtük, már lemaradásban vagyunk, mindenkinek 5 percet adok majd. Uh, imponáló uh, önéletrajzukon most nem mennék végig részletesen, éppen azért, hogy ezzel is időt spóroljunk, és mivel később kezdtük, ezért azt javaslom, hogy az első részt uh, követően, amely a versenyképességgel foglalkozik, adjunk lehetőséget kérdésekre és válaszokra, majd a második és harmadik részt vonjuk össze, és közösen a kettőre együtt tegyünk fel kérdéseket, hiszen a második rész a hatékony ellenőrzés, a harmadik pedig az együttműködés megerősítése. Szerintem ezek szorosan összefüggnek, ezért érdemes a kettőt együtt kezelni. Ez lesz tehát az eljárás. Um, és majd Salvini úr összefoglalja a végén a dolgokat. Ez tehát a munkatervünk a mai délelőtre. Kezdjük tehát az első része a versenyképesség javítása. Miroslav Zilinski a vámpolitikáért eh, felelős eh, igazgató az Európai Bizottságnál. Nem először látjuk őt ebben a szakbizottságban, jogalkotási kérdésekben rendszeresen beszámol nekünk a fejleményekről. Őt követően majd Susan Aigner, aki igazgató helyettesként dolgozik a Vámügyi Világszervezetnél, és nagyon örülök, hogy itt van közöttünk, hiszen a vámrendszer korszerűsítése az együttműködés szakértője ő. Hol Lengyelországból Hubert Jarczyk um, who works for um, Price... urat üdvözlöm, remélem jól lejtettem a nevét, aki a Price Waterhouse Coopers európai vámügyi hálózatának eh, a képviseletében van itt. Végül, de nem utolsó sorban Keith Vaughan, aki a eh, UPS eh, vám szakértője nap, mint nap foglalkozik ezzel. That he's working with, so we're very pleased to have his practical experience mindennapi gyakorlati tapasztalatait nyilván megosztja majd velünk, amiért külön hálásak vagyunk. Tehát először is Zilinski úr nyitja meg a hozzászólások sorát. Honorable. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy én lehetek az első az előadók sorában. Megpróbálok röviden szólni 5 percben, és csak a jelenlegi helyzetre koncentrálnék a vámrendszer korszerűsítését illetően. Nem vagyok benne biztos, hogy sikerül-e kivetíteni a képeket. Yeah, sorry, we're a bit behind with your slides today, but... Elnézést, kicsit le vagyunk maradva a diákkal, de kérem nyugodtan kezdje el, majd sikerül elővarázsolni őket. Köszönöm szépen. Tehát a vábrendszer átdolgozott, korszerűsített változatáról beszélünk. Nem akarjuk újra kezdeni a tárgyalásokat. Három fő célkitűzésünk van az átdolgozással. Az első, hogy egy kicsit elhalasszuk, több oknál fogva is ennek bevezetését, mert az informatikai rendszereket ki kell fejleszteni, a második pedig a korszerűsített vámkódexet a Lisszaboni szerződéshez kell igazítani. És persze, amikor a végrehajtási jogi aktusokról beszélünk, úgy figyelembe kell vennünk a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat is. Vannak korrekciók, annak köszönhetően, hogy különböző vám és vámra vonatkozó jogszabályokkal foglalkoztunk. Tehát ez a fő cél. Mivel is foglalkozunk? Hát megpróbálunk keves, kevés változtatást eszközölni, ha lehet, és próbálunk hülyek maradni az Európai Parlament és a bizottság eredeti szándékához, amikor megszavazták 2008-ban a korszerűsített vámkódexet eléggé ambíciózus az előttünk álló ütemezés, szükség van az üzleti világ, és egész Európa számára is az új kódexre. Úgyhogy eléggé egyértelműek a kritériumok. Először is szerkesztési változtatásokra van szükség, ez eléggé egyszerű, az európai közösséget, Európai Unióra kell változtatni, stb. stb. Nagyon sok ilyen változtatásra van szükség, különböző okoknál fogva, különböző változásoknak köszönhetően a jogszabályokban. Aztán figyelembe kell vennünk az üzleti folyamatok modellizálását. Amikor több évvel ezelőtt elfogadták ezt a kódexet, még nem volt ennyire fejlett a biznisz modell, az üzleti modell. Most nagyon fontos eszközök állnak rendelkezésünkre, és amikor a jogi szabályozást is intézzük, követnünk kell ezen a területen is. El kell kerülnünk a hibákat és a meglepetéseket. És persze figyelembe kell vennünk a munka eredményét is. Mi a helyzet tehát most, és mi a helyzet az ütemezéssel? Május 19-én az IMKO elnökének, illetve a magyar elnökségnek küldtek egy levelet, amelynek az volt a célja, hogy politikai támogatást szerezzünk, és közös sem megállapodjunk a változtatásokról. Aztán a magyar elnökséghez fordultunk, és természetesen a következő lengyel elnökséghez megválaszoltunk számos kérdést, amelyeket az európai parlamenti képviselők fogalmaztak meg. Rendkívül fontos az áldolgozás, hogy ne csak módosítsunk nem akarjuk ugyanis megismételni a vitát, ki szeretnénk egészíteni az előkészítő munkát, illetve a végrehajtási rendelkezések is rendkívül fontosak a, vámrend, a korszerűsített vámrendszerben. Ezt novemberre kell elkészítenünk, és persze a tárgyalások során nagyon sok kérdést meg kell oldanunk minden érintettel. Rendkívül összetett a feladatunk. Folytatjuk a végrehajtását a korszerűsített vámkódexnek, de fel kell osztanunk a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra, illetve végrehajtási aktusokra. Azt szeretném elmondani, hogy minden eshetőségre fel vagyunk készülve, a tárgyalásokra is, és természetesen önöket is és a tanácsot is tájékoztatjuk a fejleményekről. Még mindig az a szándékunk, hogy a kollégium elfogadja év végére ezt a munkát. Azt azonban el szeretnénk kerülni, hogy a a, taná, a bizottság decemberben vagy január elején elküldje javaslatát, és mindenkit ez meglepetésként érjen. Úgyhogy szeretnénk, hogyha jó lenne a kommunikáció. Köszönöm szépen, elnök úr, ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon köszönöm uh, Zinészki úr, uh, hogy felvázolt a programot, és a lényeg az, hogy előkészít, felkészüljünk uh, erre az időszakra. Zelinszki úr anyaga az önök dossziéjában is megtalálható, és aztán a weboldalon is fent lesz. Most Aigner asszony következik. Elnézést kérek, de ma délőtt úgy tűnik, hogy elég lassúak a számítógépek, de megint csak a csomagban megtalálhatók a kivetítendő diák, Úgyhogy ezzel meg is adom önnek a szót, parancsoljon. Thank you very much for... Köszönöm, elnök úr, köszönöm a meghívást. A Vámügyi Világszervezet nevében szívesen veszek részt mindig egy ilyen parlamenti meghallgatáson. Arra kaptam felkérést, hogy számoljak be arról, hogy mit teszünk a vám reformok, vám korszerűsítés terén, nemzetközi szinten. Egy nemzetközi szervezet vagyunk, amikor WCO-ról e beszélünk, akkor általában a 177 tagra gondolunk, amelynek az EU is roppant aktív tagja, az Európai Bizottság és a tagállamok is egyaránt igen aktívan vesznek részt a munkánkban. A WCO e céljai az Európai Unió céljaihoz és a tagállamok céljaihoz jelentősen hasonlítanak. Azt próbáljuk biztosítani, hogy a 177 tag megtalálja a helyét a szervezeten belül, a tagok többsége fejlődő ország, ezért a számunkra más kihívások vannak, mint az Unió számára, bár vannak azért hasonlóságok. Az egyik cél még mindig a díjak bevétel generálása, főként a fejlődő országokban. Ugyanakkor fontos cél számunkra a versenyképesség javítása is. A harmonizált rendszerek mindenkinek jut a kiotói egyezmény, felülvizsgált kiotói egyezmény mindenki számára harmonizált rendszert vezetne be, például az egyablakos rendszer, az egyforma adatgyűjtés, a vámügyi együttműködés, a kapacitás növelés. And, uh, promote also partnerships uh, between customs and trade. Illetve a vámrendszerek és a kereskedelem közötti kapcsolatok erősítése. A következő diát, ha megkaphatnám, köszönöm. A legfontosabb kihívások igencsak hasonlóak azokhoz, amelyekkel a tagok az uniónak is szembe kell néznie. Itt láthatják ezeket. A munkánk éppen ezért hasonlít számos tekintetben az unió munkájához, ahogy azt már említettem, azt próbáljuk elérni, hogy minden tagunk eh, megtalálja a helyét, tehát próbáljuk eh, a kereskedelmet elősegíteni, eh, ösztönözni, könnyíteni, a vámrendszereket hatékonyabbá tenni, és a Digi Taxud, tehát a Vámi Figőzgatóság eh, kontaktcsoportjával eh, is szoros kapcsolatban állunk, hiszen a Digitaxud is hozzájárul a munkánkhoz, eh, hiszen fontos, hogy a WCO intézkedései olyanok legyenek, amelyeket a tagok végre, hajta, végre, végre tudnak hajtani, és valóban ezek az intézkedések megfelelnek az igényeknek. A modernizált BAM kódex ügyében eh, pontosan ezeket a célé, a célokat eh, követjük, természetesen szoros együttműködésben az unió tagállamaival és az Európai Bizottsággal, főként a DG Taxuddal. Mm, uh, maybe uh, two slides later already. Thank you. Um... Igen, két diával már arrébb járok. Nincs sok időm, de annyit mindenképpen szeretnék elmondani. 2008-ban egy vámügyi eh, úti tervet fogadtunk el, eh, vámigazgatása 21. században címmel, az unió céljaival hasonló célokat próbálunk mi is elérni. A globális vemügyi hálózat például közös szabványokat, koordinált határőrizetet, kockázat kezelés céloz. Ennyit szerettem volna elmondani, természetesen szívesen válaszolok a kérdésekre a következő részben talán majd bővebben szólhatunk a hatékonyabb ellenőrzésről. Köszönöm szépen, megjöttek a diák is, és így sokkal több információnk lesz a kiutai megalapodásról is, de most nagyon szépen köszönöm azt, hogy a 21. század vámügyébe bevezetett minket, ami a munkánk része. Most pedig áttérünk a következő felszólalóra, a gyakorlati szempontokra néhány gyakorlati kérdéssel is foglalkozunk a korszerűsített vámügyön belül, és most először is Jonjik úrnak szerint szeretném átadni a szót, gondolom rosszul ejtem a nevét, elnézést kérem. Utána pedig Vón úr kap szót. De Hanslik asszony majd segít nekem. Köszönöm a kiejtést. Eh, eh, eh, Én a PricewaterhouseCoopersnek dolgozom Lengyelországban, és napi kapcsolatban állok olyan cégekkel, amelyek a belső piacon tevékenykednek. Vám tanácsadóként dolgozom velük együtt. Most szeretném vázolni önöknek, hogy az üzleti élet hogyan vélekedik a korszerűsített vámkódexről, és hogy hogyan gondolják, hogy még versenyképesebbé válhatnak a belső piacon, illetve a világkereskedelemben. Először is a korszerűsített vámkódex. A legnagyobb agályom az, hogy amennyiben cégekről van szó, a korszerűsített vámkódexet nem nagyon ismeri az üzleti szereplők. Ennek az oka pedig az, hogy bár ezt rendeletet néhány éve már publikálták, még nem ismeretes. A korszerűsített vám kódex átültetése még nem ért véget eddig. Összefoglalva, tehát eh, nem jelenthet az üzleti élet számára tervezési alapot pillanatnyilag. A vám ügy számítógépre vitele és az egyablakos vám ügyintézés is egy kicsit eh, irreálisnak tűnik pillanatnyilag az üzleti élet számára. Mivel a vámhatóságok különféle számítástechnikai rendszereket használnak, például a vámnyilatkozatok számára. És ugyanakkor a vám előírások értelmezése a különféle vámhatóságok részéről nem túlságosan egységes. Másrészt, hogy pozitív is legyek, és a következő diámat is kérem. Az engedélye rendelkező gazdasági szereplők státusza úgy tűnik, hogy egyre fontosabb a belső piacon tevékenykedő cégek számára. A legutóbbi tapasztalatom is ezt mutatja, főleg a KKV területén, hogy egyre több olyan cég van, amely igényli ezt a státuszt, egyre több vállalat kapja meg ezt a státuszt, tehát az engedélye rendelkező gazdasági szereplő státuszát. A státusz önmaga nem jár olyan sok könnyebbséggel a státusza rendelkezők számára. A vállalatok többsége, amelyek tényleg igénylik ezt a státuszt, azt remélik, hogy egyszerűsödnek az eljárások a státusz megkapásával. Tehát igazából nincsen mérhető könnyebbség az engedélyezett gazdasági szereplők számára. Összefoglalva, és egy kicsit a versenyképességi műhelyre visszatérve, hogy hogyan lehetne az Európai Unió versenyképességét növelni, úgy gondolom, hogy a vámszabályok fő célkitűzése egybe kell, hogy essen az üzleti élet fő célkitűzéseiről. Ez pedig az, hogy gyorsabban lehessen üzletelni a modern világban. Egyidejűleg a vám rendelkezéseket az egész belső piacon egységesíteni kellene. I have few, uh, few thoughts and, uh, this... Néhány gondolatom is lenne ehhez. És uh, szeretném elmondani, hogy az új vám környezetben milyen lehetséges megoldásokat képzelek el. Tehát mindenképpen eh, a korszerűsített vámkódex átültetése kulcselem a cégek számára, hogy tudják, hogy eh, hogyan tevékenykedjenek az új vámügyi környezetben. Megfelelő időre is szükségük van, hogy megtervezzék az üzleti tevékenységüket ez alapján. Egy eh, alapelem még hogy az engedélyezett gazdasági szereplők tevékenysége megkönnyebbüljön. Tehát a vámok kifizetése egyszerűsödjön számára, az import áfa kifizetés egyszerűbb legyen, és így tovább. Végül, de nem utolsó sorban, szélesebb perspektívában fontos, hogy az Európai Bizottság megfelelő lépéseket tesz, annak érdekében, hogy az engedélyezett gazdasági szereplő státusszal rendelkezőket kölcsönösen elismerjék, például Japánban, Svájcban és Norvégiában például. Hogyha ezeket a könnyítéseket elérjük, akkor szerintem tényleg modernizálni tudjuk a cégek életét is. Köszönöm szépen! Um, uh, uh, Az utolsó felszólaló ebben a szegmensben Keith Vaughan. Well. És megvannak a kivetítendő diái is. Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Elnök úr, hölgyeim és uraim! A kereskedelmi kontakt csoport konzultatív szerv, és nyilván, nyilván feladata végrehajtása a új vámkódexnek. Európai szinten tevékenykedik, ez egy fórum, nem létezik egyedül, és nincsenek közös álláspontjai is. Azonban 24 szervezet ö, ö, fogalmazta meg ezt a közös nyilatkozatot. Az EU tagállamok és az Európai Parlament célja hogy egységes európai vám uniót hozott létre. Versenyképesebb európai környezetet kívánnak az üzleti vállalkozások számára teremteni, és ennek érdekében állandó támogatásra van szükség Európa szerte a korszerűsített vámrendszerrel is megfelelő informatikai rendszerekkel, rendszerekkel kell rendelkezni, de amelyek megfelelőek minden érintett számára, és nyilván harmonizációra is van szükség. A konzisztens megközelítés azt jelenti, hogy két területre kell koncentrálnunk. Nevezetesen, hogy mi a helyzet az engedélyen rendelkező gazdasági szereplőkkel például. Ami az engedélye rendelkező gazdasági szereplőket illeti, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag bizalom van a vállalattal szemben. Jelenleg még semmi különösebb előnye nincs, ennek viszont, ami a beruházásokat és a költségeket illeti, igen. Így a KKV-knak gyakorlatilag az akadályok elhárulnak az útjából a tevékenységük során. Gyakorlatilag a cél az, hogy megfogható eredményeket tudjanak elérni az átláthatóság segítségével. Egyébként a vállalatok, és főleg a KKV-k nem érzik érdemesnek ennek a státusznak a megszerzését. A program pedig nem valósulhat meg. A központosított as set out by the European Commission This facility would enable a company to carry... Vámkezelés nagyon fontos, hogy egy tagállamban történjen, akkor is, hogyha maga az áru egy másikba kerül kiszállításra. Jelenleg 27 különböző vám informatikai rendszerrel és folyamattal kell szembenézniük, a vállalatoknak. Sokkal jobb lenne, hogyha csak egy vámszerv lenne, ez óriási előnyökkel járhatna, mind a vállalatok, mind a fogyasztók számára. A végrehajtó rendelkezések sajnos késlekednek, a vámrendszer korszerűsítése terén, azért mert rendkívül összetett feladatról van szó. Több száz oldalas ö, anyagot kell megvizsgálniuk a kereskedőknek, és mindenképpen ennek megfelelően kell eljárniuk. Az ilyen összetett jogszabályokat figyelemmel kell kísérni. Ezért a cégek készek megvárni a késekedő végrehajtást, hogyha az jó lesz. Ami a bizottságot illeti. hivatalosabb konzultációra van szükség azokkal a vállalkozásokkal, amelyeket a leginkább érintenek ezek a jogszabályok. A jelenlegi konzultációs folyamatot mindenképpen javítani kell. mindenkinek rendelkezésére kell, hogy álljanak, mind a kereskedők, mind a tagállamok számára, mégpedig időben az összes dokumentumnak. A teljes átláthatóság alap feltétele az új korszerű vámkódex megfelelő működésének. Természetesen szükség van új informatikai rendszerekre is ennek támogatására. A jelenlegi rendszerek ugyanis nem megfelelőek a korszerűsített körülmények között. Szükség van tehát ezekre az informatikai rendszerekre, arra az időpillanatra, amikor a kódex is készen áll, hogy ne késekedjünk tovább. Ahogy a biztos is megállapította, 2010 novemberére kész kell, hogy legyen a rendszer, Rendkívül fontos ugyanis, hogy a versenyképességünk megmaradjon. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy segítsük a kereskedelmet, ne legyen további bürokrácia, amely akadálya ennek a fejleménynek. Tehát minden egyes kezdeményezést sürgősen kezelni kell. Az egyszerűsítés, a korszerűsítés és a harmonizálás ugyanis a cél, hiszen ez rendkívül fontos Európa jövőbeli versenyképesség és növekedése szempontjából. Az Európai Parlament, amikor megszavazta ezt a ö, kódexet, ö, erre gondolt, és mi is így ö, érzünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mindenki megkapja ennek is ö, a példányait. Azt hiszem, hogy nagyon sok kérdés felvetődik, és ezekkel is fogunk foglalkozni. Főleg a bizottsági javaslatra gondolok itt, hogy az előző stratégián változtassanak, amelyeket majd meg kell vizsgálnunk. Kreuzmann úr és Henzlik asszony szeretne először hozzászólni. Úgyhogy először megadom nekik a szót, parancsoljanak. Köszönöm szépen. Az előbb hallottuk, hogy mennyire fontos lenne, hogy a korszerűsített vámkodex minél hamarabb hatályba lép. 2013-ban akartuk bevezetni, elhalasztották, most szeretném megkérdezni, hogy meddig. Vannak elképzelések, hogy hogyan lehetne nyomást gyakorolni, hogy a 2014-es évben bevezethetjük a korszerűsített vám ügyet? Tehát, hogy nyitva tartjuk az időpontot, ez a liberálisok számára elfogadhatatlan. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Az árnyék előadónk Korhola asszony nevében szerettem volna felszólalni, aki nincs most itt. Két kérdést tennék fel. A vámkezelés nagyon fontos a versenyképesség számára az Európai Unióban. Az elektronikus vámkezelés a versenyképességet növelheti, hiszen így a vámkezelés hatékonyabb lesz, korszerűbb lesz, és jobban megfelel a felhasználók igényeinek. Azonban a késlekedések az elektronikus vámkezelésben akadályt jelentenek. A 2013-as év nem tűnik realisztikusnak, hogy egységesítsük az elektronikus rendszereket. Tehát igazából itt nem csak politikai döntésről van szó, de szerintem tovább ne halasszuk a rendszer bevezet, megértését. Korhol asszony a következő kérdést szerette volna feltenni. Milyen kockázatai vannak eh, annak, hogy eh, elhalasztjuk eh, a az egyszerűsített, illetve a korszerűsített vámkodex bevezetését, és mennyi időre lenne szükségünk, hogy a IT rendszereket korszerűsítsük. Lenne még egy kérdésem az engedélyezett gazdasági szereplő státusz tekintetében is. Milyen lépéseket lehetne tenni, hogy a gazdasági szereplőket meggyőzzük, hogy kérvényezzék ezt a státuszt. Lehet, hogy az utolsó felszólaló tud választ adni erre a kérdésre, de bármilyen válaszért nagyon hálás lennék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rüle asszony a következő. Megpróbálok rövid lenni. Ami nekem feltűnt, azaz hogy van azért itt néhány ellentmondás. A frakciónk természetesen érdekelt abban, hogy támogassa az elhalasztást, hiszen szerintem meg kell várni, amíg a rendszer tényleg működőképes. Semmi értelme annak, hogy csak is az idő miatt csökkentsük az új rendszer lehetőségeit. De amint tényleg csodálkozom, az az, hogy hallottunk egy olyan véleményt, hogy inkább várjunk, de komplexebb legyen a korszerűsítés. Nagyon érdekelne engem ez például itt a véleményben, hiszen nem ez volt a célunk, hogy az elhalasztás alatt átírjuk a dolgokat. Egy másik kérdés pedig, állandóan hallom azt, hogy az érintetteket túlságosan kevésbé vonják be a dolgok megtárgyalásába. Ezt legalábbis én gyakrabban hallottam, hogy az érintettek feje fölött döntenek. Szerintem eh, az érintettek érdekében kell cselekednünk, és nem ellenük. Tehát, hogyha őket nem hallgatják meg, akkor ezt problémának tartom. Az utolsó kérdés pedig már az első előadásban is előkerült, és már tegnap is beszéltünk a vámról és egyéb követelményekről. Tehát az egyéb követelmények kérdése is felmerül. Ezek a politika irányából célozzák meg a vámkódexet, és eredménye pedig az, hogy egyre bonyolultabb a rendszer, és szeretném megkérdezni, hogy ezt hogyan látják. Jó, köszönöm szépen. Én is hozzáfűzök valamit, hiszen én is árnyék előadó vagyok. Tehát két dolog világos volt. Az egyik az engedély rendelkező gazdasági szereplő, a másik pedig, hogy az új rendszer hogyan eh, vezethető be, valósítható meg. Vón úrtól kérdezném, hogy pillanatnyilag az importőrök, vagy akik a külbelkereskedelemben érintettek, 27 különböző rendszerrel kell, hogy kiismerjék magukat. Jó lenne, ha egy rendszer lenne. Engem érdekelne az, hogy ne a technológia irányítsa minket, hanem fordítva legyen. Tehát itt hallottuk ezt, hogy a bizottság elhalasztja a határidőt, és most nem tudom, hogy ebbe az irányba mozdulunk-e, vagy nem. Másodszorban pedig az engedélyezett gazdasági szereplő státuszát le lehet-e választani erről? Hiszen egyértelműek az üzleti előnyök, ha valaki ebben a rendszerben tevékenykedik. Hiszen egy integrált vámrendszerrel vámrendszer részét képzi, hogyha megvan a státusza. Úgy gondolom, hogy ezzel kezdtünk, és akkor Zsilinszki úrral fejezzük be, de most szerintem Vón úrral kezdjük a felszólalásot. Thank you. Um, I... Köszönöm. Két kérdésre reagálnak. Az igaz, az AEO kérdés. Nagyon nehéz kérdés, hiszen jelenleg semmi elénye annak, ha valaki engedélyezett gazdasági szereplő státusz nyer el. Ezért a korszerűsített vámkódex javaslatok fényében tükrében kell ezt megvizsgálni. Sajátos módon ebben a kontextusban úgy tűnik, hogy ami egyszerűsítés jelentene ez a cégek számára. benefits for an AEO. Uh, and if you understand what I'm saying there, currently what as a businessman I can get as a simplification. Üzletem, amit egyszerűsítésként kaphatok, azt visszavonják, és aztán előnyként kaphatom ezt vissza, hogyha engedélyezett gazdasági szereplő vagyok. Nagy cégnek ez még rendben is van, de a kis és középvállalkozások életét ez ugyancsak megnehezíti. Azt remélném, hogy a korszerűsített eh, vám kódex eh, végrehajtásában elhalasztása lehetőséget ad számunkra arra, hogy a tagállamok és az Európai Bizottság olyan rendszereket dolgozzanak ki, amelyek valóban támogatják korszerűsített eh, kódexet, hiszen sajnálatos módon a jelenlegi működő rendszerek a korszerűsített vámkódexben e lefektetett eljárásrendet nem támogatják, és tapasztalatból azt tudjuk, hogy körülbelül 6 évre van szükség ahhoz, hogy egy kitalált, kigondolt rendszert végre mindenki, a gazdasági szereplők, a bizottsága tagállamok is alkalmazzák. Remélem, hogy ez a késlekedés arra lehetőséget ad, hogy eh, az új vámkódexet kiszolgáló rendszereket élbe léptessük. Ah. Köszönöm. Von úr eh, véleményét teljes mértékben osztom, ami a az új vámintézkedések végrehajtását illeti, valószínűleg tényleg érdemes ezt elhalasztani, és hagyni, hogy az új eh, rendszerhez igazodjanak a cégek is. Én nem tudom elképzelni, hogy 2013-ra valóban készen álljon a számítástechnikai rendszer. 27 különböző tagállami eh, rendszer működik, például a vámnyilatkozatok tételére. Ennek a harmonizációja ennyi idő alatt szinte elképzelhetetlen. ami a engedéllyel bíró gazdasági szereplők előnyeit, egyszerűsítését illeti, valamilyen pénzügyi ösztönzőnek lennie kell ahhoz, hogy valaki ezt a státuszt elnyerje. Például a pénzügyi kaució vagy garanciák letételétől való mentesség, olyas, ez egy olyan, olyan ösztönző lehet, amely vonzóvá teheti a cégek számára ennek az engedélye bíró gazdasági szereplő státusznak az elnyerését. Én ennyit szerettem volna ezen ponton hozzáfűzni. Aigner asszony, ön hogyan vélekedik e kérdésekről, globális szemszögből hogyan látja mindezt? I'm not completely neutral on AO because I was in... Nem teljes újdonság számomra, mert az Európai Bizottságban vég részt vállaltam jó magam is az AEO szabályok bevezetésében. Nos, a Vámügyi Világszervezet közös szabványaiba próbáljuk beépíteni ezt az AEO státuszt. Valóban fontos, hogy ennek előnyei legyenek. Javítja az egyszerűsítések javítják a kereskedelem és a vámigazgatás közötti kapcsolatokat, kézzelfogható eredményeket jelent ez, eh, ahol eh, minél nagyobb a vámigazgatásban az ellenőrzési eh, oldal, minél erősebb, annál komolyabb előnyeket jelenthet az AEO státusz bevezetése vagy elnyerése It's a pick list, so it's not uh, an obligation, but as examples uh, for benefits and this... Ez nem egy kötelező lista, de az Európai Unióban nyújtott előnyök kedvezményekkel szinte majdnem megegyezik. It is very difficult to to provide tangible benefits for any administration that has already a good ahol a vámigazgatás és a kereskedők, szereplők között jó a kapcsolat, ott nyilván kisebb előnyökkel jár majd az AEO státusz rendszerének bevezetése. A 21. századra vonatkozó vámügyi programunk pontosan azt próbálja segíteni, hogy a tagországok eh, vám igazgatásai között szorosan legyen az együttműködés. Az Európai Unió erre egyébként kiváló példa. Jó néhány projektünk folyik, amelyek célja az, hogy az információcsere alapján valóban közös normák alakuljanak ki. Ugyanakkor persze jogi, kormányzási, üzleti folyamatok modelljének eh, kérdése is felmerül, uh, Rendszereket mi magunk nem uh, alakítunk ki, mi csak irányítatásokat adunk ki, uh, vagy a normákat, a szabályok keretét próbáljuk lefektetni. Azonban fontos, hogy a számítástechnikai rendszer és a jogalkotás párhuzamosan folyjék. Köszönöm. Parancsoljon, Szelinszki úr, hogyha szeretne most ezen a ponton hozzászólni, vagy esetleg később. De kérem röviden, ha tudja. Köszönöm, elnök úr, megpróbálok nem kérdésenként válaszolni, hanem csoportokba szedve. A határidő eltolása és a számítástechnikai rendszerek közötti kapcsolat Ról annyit mondhatok, hogy politikai döntés nincsen. Politikailag szeretnénk minél hamarabb, akár már holnap, semmiképp sem 2013 után alkalmazni ezt a rendszert. Ugyanakkor fontos az is, hogy működőképes legyen. Ez a megoldás, ez azonban működő számítás technikai háttér nélkül nem megy. A korszerűsített VAM kódexet szakaszokban próbáljuk bevezetni, végrehajtani az első szakaszt, minél hamarabb bevezetni, hogy legalább ez az első rész, ez a rész teljes mértékben működőképes legyen, hogy valóban előnyét lássák ennek Európában a gazdaság szereplői. Ugyanakkor az elkövetkezendő 5-10 éven belül nem fog kialakulni egy teljesen központosított rendszer, ez nem lehetséges, vannak ennek technikai okai, pénzügyi okai egyaránt. Nagyon nehéz a tagállamoknak azt mondani most, hogy több millió eurót fektettek ebbe a rendszerbe, azt mondani, hogy dobják sútba az egészet, és kezdjük nulláról a vámigazgatását, szervezését. Jó lenne a meglévő rendszerek minél nagyobb mértékben felhasználni. Persze lesznek központosított elemei az európai vámigazgatásnak. Fontos, hogy a redundanciát csökkentsük, azaz az átfedéseket, hogy ne 27 különböző párhuzamos folyamat folyik, ezt el kell kerülnünk, ez nem hatékony, és különösen drága és időigényes. Ennyit tehát a halasztásról, a határidő eltolásáról és a számítástechnikai rendszerről. Újból hangsúlyoznám, hogy a technikai háttér nélkül a korszerűsített eh, VAM kódex nem tudja nyújtani azokat az előnyöket, amelyekre képes. Következő kérdéskör az AEO, azaz az engedéllyel rendelkező közösségi szereplő kérdésköre. Több tíz ezer kére, kérvény érkezett már, erről napra és statisztikát ugyan nem vezetünk, de nap mint nap érkezik újabb és újabb, és folyamatosan adjuk ki ezeket az engedélyeket. Egyébként a gazdaság élet szereplői ezt nagyra értékelik. A kis cégek is egyre nagyobb számban kérik engedélyezésüket, és meg is kapják ezt a státuszt, ami az előnyeit illeti. Nos, egyre több előnye van. Egyelőre nem kínál rengeteg előnyt ez a státusz, a jövőben azonban egyre inkább majd könnyebbé válik, egyszerűbbé válik az AO státusszal rendelkezők élete. Persze ez nem történhet meg egyik napról a másikra. Más persze a, légi, a víziszállítás, a légi szállítók, eh, a közúti szállítók számára a helyzet. Szeretnénk, hogyha az egyszerűsített eljárásrend engedélyezését minél hamarabb jóvá hagynák. Jó lenne, ehhez azonban egy hosszú kritérium listára van szükség. That AO doesn't have to repeat. A lényeg az, hogy az engedélyezett gazdasági szereplőknek ne kelljen újra meg újra elvégezni ugyanazt a feladatot, ugyanazokat a feltételeket teljesítenie. Persze előfordulhat, hogyha más mondjuk a tengeri szállítás után légi szállítási vámkezelésről van szó, akkor lesznek átfedések. Egyszer egy, persze rengeteg panasz érkezik, de egyszer egy pozitív levelet is kaptunk, amelyben a levélszerző azt mondta, hogy csodálatos és egyedülálló kezdeményezés ez. A kereskedelmi kontaktcsoport munkájában nagyon sokan részt vesznek, műhely munka folyik. Eh, a különbség, a probléma az, hogy nincs eh, a, egy közös álláspont, mert eltérnek az érdekeik a különböző ágazati szereplőknek. Ezen nem tudunk változtatni, mindig lesznek olyanok, akik nem teljes mértékben elégedettek. A jogalkotást nem a számítás technika igényei szerint alakítjuk, nem a folyamat köré szabjuk a jogszabályt, és majd ezt kell kiszolgálnia a számítás technikának. De mégis fontos, hogy ez megvalósítható legyen, működőképes, nem lehet mindig minden álmunkat beteljesíteni. Végezetül a vám igazgatás nem csak a folyamatok könnyítéséről, hanem az ellenőrzésről, a társadalom védelméről, az ellenőrzésről, például a szellemi tulajdonjogok védelméről szól. Számos feladata van. Elnézést ennek úr, hogyha sokat beszéltem. Nem, nem semmi baj, nagyon fontos eh, kérdéseket vetett fel, és kiválóan felvezette a következő eh, részét a mai meghallgatásnak, amely az ellenőrzésről, a termékbiztonságról eh, szól illetve az együttműködésről, szorosabb együttműködésről, amely a harmadik rész. Dr. Péter Hobbingot újra üdvözlöm, már harmadik napja előtt közöttünk, a Polgári Jogok Bizottságának a nevében készített egy jelentést ebben a témában. Tegnap vezette fel nekünk a tanulmányát. Ha gondolja, akkor majd a később felmerülő kérdések megválaszolásában neki is szánok majd szerepet. De szeretem volna mindenkinek felhívni a figyelmét erre a tanulmányra. Lépjünk tovább tehát a második részre. Ismét köszönöm köszöntöm az Európai Bizottság egy képviselőjét, Antonis Kastrisianakis urat, hogyha jól ejtem ki a szép hosszú nevét, aki eh, a kereskedelem könnyítési és nemzetközi együttműködési osztály képviseletében van itt közöttünk. Köszönöm elnök úr a szót, és ahogy már mások is javasolták, ne felejtsük el, hogy rendkívüli átalakuláson megy át a vámrendszer, hiszen már nem csak fiskális kérdésekkel gond, ö, foglalkozik, hanem a biztonsággal is a kérdés az, hogy hogyan alakuljon át a jelenlegi kereskedelem egyrészt a biztonság irányába, másrészt meg a kereskedelem megkönnyítése felé, és ne kapjunk kevesebbet az egyik oldalon, mint a másik oldalon. Úgyhogy az egyik fontos kiinduló pont az, hogy tudjuk, hogy hogyan vezessük be és alkalmazzuk az intézkedéseket, amelyek mind több védelmet biztosítanak, de fel is gyorsítják a kereskedelmet, illetve megkönnyítik azt. Hát ezzel foglalkozunk, és erre koncentrálunk, függetlenül attól, hogy a vámkódex elfogadásra kerül-e, illetve késlekedik. E. Úgy négy évvel ezelőtt került bevezetésre egy nagyon fontos intézkedés, most már teljes kerülen, körülön érvényes 2011. január 1 -e óta, és e, itt a biztonság keretén belül az úgynevezett kockázati e, szabályok, e, elemzések kerültek felvetésre, illetve az engedélyen rendelkező gazdasági szereplők rendszere. Ahogy már hallottuk, ö, 5800 ilyen engedélyen rendelkező ö, gazdasági szereplővel rendelkezünk, beleértve a kockázatelemzést is, illetve azon előnyök elősegítése terén is, amely a harmadik országokra is vonatkozik. Ami a biztonsági módosítást illeti. Ezt szeretném mondani, hogy monitorozzuk 2011. január 1 -e óta a végrehajtást, főleg a jemeni és egyéb biztonsági esetek tükrében, ahol például valamilyen ö, áru szállításról van szó, légi szállításáról. Megpróbáljuk a gyenge pontokat feltérképezni a rendszerben, főleg a légi áru terén, aztán ami a határidőket illeti, például az információ benyújtására vonatkozóan, annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a vámszerveknek, hogy fellépjenek, még mielőtt bármilyen veszélyes anyagot ö, bepakolnának a, a repülőgépekbe. Ami az információ minőségét illeti, ezzel is foglalkozunk, illetve a kivételekkel. Remélhetőleg még az év folyamán születik majd jogalkotói javaslatunk, ö, azzal a célral, hogy ezekkel a kérdésekkel megbírkozzunk. Ennek egyik fontos része az, hogy hogyan erősítsük meg az, a koordinációt és az együttműködést más ö, határszolgálatokkal, amelyek szintén ö, felelősek a biztonságunkért. Ami a biztonságot illeti, a közös kockázatkezelő kereten belül foglalkozunk ezzel. Például a japán atomválság kapcsán, ami sajnálatos módon a közelmúltban ö, került ö, ö, előtérbe, ami az IPR-t illeti. A biztos úr is említette, hogy új javaslat született a végrehajtást illetően, ez a parlament elé is került, és nagyon fontos, hogy gyorsan lépjünk tovább, hogy megerősíthessük védelmi rendszereinket ezen a téren. Végezetül, elnök úr, a nemzetközi együttműködésre szeretnék rátérni. Nyilván belpolitikai területekkel kell támaszkodnunk, de meg kell erősítenünk a nemzetközi egyetműködést is, hogy minden területen elérjük célkitűzéseinket. Ebből a szempontból az eddigi megállapodások tükrében, vagy amelyekről folynak tárgyalások, megpróbáljuk megerősíteni ezt az együttműködést. Főleg Svájc és Norvégia került megemlítésre, és valóban ezek az országok részét képezik az EU európai ö, vám biztonsági területeknek. Szorosan együttműködünk a jelölt országokkal, például a Nyugat-Balkánon is, a tárgyalások, a csatlakozási tárgyalások terén, a keleti határokon Oroszországgal és a keleti partnerekkel, stratégiai kereteket próbálunk felállítani, a, a vállam együttműködés, a csempészet elleni harc céljával. Nagyon fontos, hogy erősítsük a biztonságot, és remélhetőleg erről újakat hallunk majd néhány napon belül. Ami Kínát illeti, az EIPR megerősítésére van szükség, a biztonságra és a kölcsönös elismerésre. Ez utóbbit már Japán vonatkozásában elértük, ez pedig nagyon fontos előrelépés a jövő szempontjából. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Ami az IPR vám együttműködési rendeletet illeti, hamarosan kijelöljük majd az előadónkat itt a bizottságon belül. Külön öröm számomra, hogy az Európai Számbevőszék nevében üdvözöljem Juan Ramello, Ramallo professzor urat, aki a vám ellenőrzésekkel foglalkozik az európai térségben többek között, úgyhogy nagy örömmel adom át neki a szót, hogy számoljon be nekünk a fejleményekről. Parancsoljon Ramallo professzor. Gracias, presidente. Quiero ante todo... Köszönöm szépen mindenek előtt köszönetet mondok, hogy meghívtak erre a nyilvános meghallgatásra. Megpróbálom betartani az 5 perces időmet. Amennyiben a korszerűsített vámkódexről beszélünk, akkor több dologra gondolok. Eszembe jut például a számítástechnika, a kereskedelem, támogatása, a kereskedelmi gyakorlat megkönnyítése és a papír nélküli ügyintézés. Másrészt pedig eh, természetesen kérdések is felmerülnek. Mindenek előtt a biztonság kérdései, a fogyasztóvédelem kérdései és a szellemi tulajdon eh, védelme. Itt a szállítási láncnak nyújtott garanciákra is gondolhatunk, környezetvédelemre, bűnüldözésre. Rengeteg téma jut az eszünkbe, és a jogalkotónak pedig természetesen ezekre reagálni kell. És a közvélemény számára is fontosak ezek a témák. Ezekből már kiderül, hogy miért ennyire fontos ez a téma, például a média számára is. Azonban az Európai Számvevőszék tagjaként más dolgok is aggasztanak. Tehát például itt van a csempészet, itt van az adócsalás, itt van a vámcsalás. Említhetném a politikai unió betartását. Ez vonatkozik a közös kereskedelmi politikára és a kapra is. Természetesen fontos számomra az is, hogy a vám unió és a belső piac egyaránt jól működjenek. Ez volt annak a különleges jelentésnek a célja is, amelyet a számvevőszék állított össze. címe pedig az volt, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni a vám kezelést, főleg az importok területén. Természetesen az anyagunkban más célokkal is foglalkoztunk. A bevezetésben olvashatjuk, hogy a korszerűsített vám kódexel elindulunk azon az úton, amely a kereskedelem könnyítéséhez vezet. Az egyszerűsített eljárás kulcselem a kereskedelem rugalmasabbá tételéhez. Ez a bevezetőben olvasható. Azonban az összes érintett számára utalnak arra is, hogy mielőtt az egyszerűsítés folyamata megvalósításra kerül, azokra a gondokra kell koncentrálnunk, amelyeket bevezetésképpen vázoltam. Véleményem szerint az a helyzet, hogy az előzetes ellenőrzés, tehát hogy az importált áruk előzetes ellenőrzése csak is akkor szüntethető meg, amennyiben a gazdasági szereplőket megfelelően megvizsgálják mielőtt engedélyt kapnak ahhoz, hogy az egyszerűsített eljárásban részt vessenek. Az export ellenőrzést illetve az ellenőrzést pedig az importált áruk esetében kell végrehajtani, majd ha az Európai Unióba beérkeztek. A számbevőszék megállapította, hogy a tagállamok néha hamisan az egyszerűsített eljárásra összpontosítanak. Azonban a vizsgálatok itt általában rossz minőségűek, nem megfelelően dokumentáltak. Hogyha arról van szó, hogy valaki megkapja az engedélyezett gazdasági szereplő státuszát. Ezt mindenképpen javítani kell. Az adatfeldolgozás is elég gyakran rossz az egyszerűsített eljárások esetében. Harmadsorban azt is megemlíteném, hogy túlságosan sok egyszerűsített gyakorlat van. Ez pedig elég gyakran lehetetlenné teszi a kockázat alapú ellenőrzéseket, főleg a belső piacon. Negyed sorban a export dokumentumok ellenőrzése általában rossz minőségű. Tehát vagy nem ellenőriznek gyakran, vagy nem a kereskedelmi tevékenység lényegére koncentrálnak. Miről is van szó? Függetlenül attól, hogy a vám bevételek a közös bevételek 12%-át jelentik, azonban a GDP-ben elfoglalt arányuk 73 százalék. Ne felejtsük el, hogy az egyetlen igazán egységes vám tarifa, igazán egységes jellege rendelkező bevétel Európában a vám tételek és a mezőgazdasági termékekre kivetett illetékek. Az Európai Unió külső határain lévő vámhivatalok hivatalok ebben a tekintetben nem különböznek egymástól. Tehát az összes gazdasági szereplőt ugyan olyan elbánásban kell részesíteni, attól függetlenül, hogy a vámkezelés hol történik. Nagyon érdekes megállapítani, mely országok rendelkeznek a legmagasabb import hányadossal, és hogy az importok hány százaléka zajlik egyszerűsített eljárással. 2009-ben az összes bejelentett import 74%-a egyszerűsített eljárással zajlott. Másodszorban nagy különbség van az egyes tagállamok között hogy hogyan használják az egyszerűsített eljárást. Három tagállam, Németország, Hollandia és az Egyesült Királyság a az importok 85%-a esetében egyszerűsített eljárást alkalmazott. 2009-ben azonban ugyanezek az országok ugyanebben az időben az Európai Unió által beszedett bevételek 48%-át gyűjtötték be a határokon. Említettem már, hogy eh, a hagyományos bevételek a mezőgazdasági termékekre kivetett illetékekből és a vámtételekből származnak. De, hogyha nincsen megfelelő ellenőrzés, akkor a gazdasági szereplők szándékosan vagy nem szándékosan kevesebb vámot fizetnek, kevesebb illetéket fizetnek, vagy pedig eh, rossz eh, nyilatkozatokat tesznek, hogy kevesebbet kelljen fizetniük. Ez pedig jogtalan előnyökhöz juttatja őket. Ez a többi import illetékre is vonatkozik, mint például a különleges adókra, vagy pedig az áfára. Azonban, hogy a belső piaci torzulásokat elkerüljük, és hogy garantáljuk a tisztességes versenyt, mindenképpen hatékonyabb ellenőrzést kell bevezetni a hagyományos bevételek esetében. Tehát a behozatalt automatikus kockázat ellenőrzéssel kell kombinálni, míg az egyszerűsített eh, eljárást igazából az összes eh, import 64%-án alkalmazzák. Köszönöm szépen! Nagyon érdekes volt, éppen ezért egy kicsit uh, hagytam, hogy tovább beszél, de van egy összefoglaló dokumentuma, és nagyon világos volt az üzenete. De most áttérünk azokra a szervezetekre, amelyek közvetlenül érintettek ezeken a területeken, és már korábban is vitáztunk a itt meglévő szervekkel. Nagyon fontos például a biztonság kérdése, a biztonsági irányelve kapcsolatban. Most pedig üdvözlöm Elster urat, aki a Norvég Vám és Adóhivatal képviseli. Ő a termék biztonsággal köti össze a vám témáját. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, köszönöm a meghívást. Úgy vélem, hogy az én szerepem az, hogy kicsit lehűtsem a kedélyeket ez ügyben, nem vagyunk olyan korszerűek vám ügyekben, de azért igyekszünk. Kicsit szólok majd a háttérről, arról, hogy a termék biztonság védelme érdekében mit teszünk, és a végén majd visszatérek, a, kitérek a kihívásokra. És következő diát kérem, ahogy azt már elmondtam, ez egy e, pénzügyi szerv, inkább pénzügyőrség jellegű, de természetesen fontos ellenőrzési szerepet ellát más területeken is hiszen a vámbevételek már nem olyan magasak, mint voltak valaha, ezért próbáltunk más területeken fellépni. Elképesztő sebességgel nő a kereskedelem volumene, így e, tulajdonképpen egy tűt keresünk a szénakazalban, ehhez megfelelő kockázatelemzésre és számítástechnikai rendszerekre van szükség. Ezért azok a kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell, rengeteg téma van, kevés ember rengeteg témával kell, hogy szembenézzen. Ez nem kis feladat. Ezért én is egy eh, kicsit Einstein nyomdokaival léptem, hogyha a piacfelügyeletet és a VAM igazgatást M és C jelzi, akkor eh, négyzetes lesz az E, az az enforcement, azaz a eh, kétszer olyan többször jól sokkal jobban tudunk érvényt szerezni a szabályoknak. Vannak tehát azon, vannak azonban igen komoly kihívások. az év minden napján a nap 24 órájában kell dolgoznunk, e, tulajdonképpen a, a igazság szolgáltatási szervek e, közül jó néhány e, a legkeményebbek vagyunk, és hát nagyon nehéz helyzetben dolgozunk. Jogi kihívásra is szembe kell néznünk. A VAM kódex, a régi és az új is Eh, a fogyasztóvédelmel kapcsolatban rengeteg eh, kitétel tartalmaz. De ez egyébként teljesen rendben is eh, van. Minden egyes vádkezelés esetében megfelelő jogalabbal kell rendelkeznünk, ehhez azonban együttműködésre van szükség. Ez a vám, a vámigazgatás arany háromszöge, amit láthatnak ezen az ábrán. Hogyha például valami nem biztonságos dolgot találunk, akkor a piacfelügyeletre kell támaszkodnunk a megfelelő jogszabályi keretek között, illetve hogyha valami probléma van az adott termékkel. A következő fázisra léphetünk tovább. A piacfelügyeleti szerveknek három napon belül kell megadni ezt az információt. Ennek érdekében az Európai Bizottság az együttműködést szorosabbá kívánta tenni. Ehhez jobb képzésre van szükség, a piacfelügyeleti szervek és a vámigazgatási szervek között jobb kommunikációra van szükség, azonban a kockázat elemzés terén van még tennivaló, hiszen nem ugyanazok a kockázatokkal foglalkozunk. A piacfelügyeleti szervek elsősorban a termék felhasználásának a kockázatot vizsgálják, mi pedig a, azt, hogy milyen kockázata jár, hogyha az ország területére érkezik az adott termék. Nem tudom, mi ez. ahogy de azért kösz, ahogy a, önök is látják, egy checklistát készítettünk a fizikai ellenőrzésre vonatkozóan, illetve kockázatelemzési információt. Végezetül szólnék pár szót a kihívásokról is, ahogy már említették többen előttem, a kockázatelemzéshez jobb szemtes technikai háttérre van szükség, az egyszerűsített eljárások javíthatják ezt, de az egyszerűsített eljárások tekintetéből különösen fontos a jó kockázatelemzés, az engedélyen rendelkező gazdasági szereplők egyszerűsített eljárásai különösen nagy kívást jelentenek a kockázatelemzés szempontjából. A 765-ös hatája is kérdés, hogy a különböző piacfelügyeleti szervek hatásköre meddig terjed, ez ügyben egyértelmű szabályra van szükség a vám szervek szempontjából. Ennyit szerettem volna roppant gyorsan elmondani. Nagyon köszönöm, rendkívül világos volt ez az eladás, sok kérdést vet fel, mert minket is érdekel a piac felügyelet és a vállalkozás ügyi főigazgatóságot is rendkívül érinteni ez. Antonio Tajani, aki a ö, vállalkozásokkal foglalkozó ö, biztos Antwerpenben, nem, bocsánat, Rotterdamba fog menni, ö, ami azt hiszem, hogy a legnagyobb kikötője ö, ilyen szempontból Európának. Úgyhogy biztos, hogy érdekelnének, érdekelnék ezek a kérdések. Nos, mi a helyzet azokkal, akik az ellenőrzéseket végzik? Nagy örömmel üdvözlöm Georg Szokráfoszt, aki a Vám ügynökségek Páneurópai Konfederációnak elnöke, és nyilván ő fog beszámolni nekünk arról, hogy hogyan tovább parancsoljon. Szokráfosz úr. Nagyon köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm az Imkónak, hogy meghívott erre a meghallgatásra. Nagy megtiszteltetés ez számomra. 20 ezer vám broker vállalat nevében szólok önökhöz, és nagyon sok tapasztalatot szereztünk természetesen ezen a téren. A politikai döntések kihívása, illetve a végrehajtott projekt gyakorlatilag a következő három oldalú stratégiát jelenti. Először is a termékek mozgásának biztonsága, a versenyképesség, az átláthatóság, egyszerűsített eljárások, illetve különböző vámok és illetékek beszedése során is biztonság. 2008-ban született meg az a rendelet, ami nagyon jól mutatja, hogy mindez hogyan működik a mindennapok munkájában. Természetesen ez kapcsolódik a háromoldalú stratégiához, amit már említettem. A rendeletnek azonban nem sikerült harmonizálnia a nemzeti és a nemzetközi kereskedelmi környezetet, illetve a vámszerveket, amelyeket a különböző nemzeti és európai szervek képviselnek. Az előbbiek gyors fellépést szeretnének, bürokráciamentes fellépést, a hatóságok azonban mindig arra utalnak, hogy az a feladatuk, hogy a jogtisztelő eljárásokat kövessék, és hatékonyan lépjenek föl, és beszedjék a vámokat és illetékeket, és megszerzik megszabaduljanak a csalásoktól, illetve a csempészettől. Új kihívásról van tehát szó, és meg kell vizsgálnunk ennek részleteit, amelyeket finomítani kell még majd az elkövetkezendő évek során. Szemet a biztos úrral együtt értünk, aki úgy gondolja, hogy nem az alapokkal kellene foglalkoznunk, és gyakorlatilag az alap ö, követ a 450 per 2008-as rendelet ö, tette le. Ö, Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt a rendeletet végrehajtják, mégpedig elektronikus módon. A kereskedelmen résztvevő vállalatok és mindenki előreláthatóságot, megbízhatóságot vár el tőlünk. Ahogy előrelépünk, mindent meg kell tennünk annak érdekében, stratégiai céljainkat elérjük, ahogyan ezt megfogalmaztuk 2008-ban az Európai Parlament állásfoglalásának szellemében. Tehát a biztonság a legmagasabb szinten. Rendkívül fontos a termékek mozgása terén, főleg amikor mondjuk berendezésekről, fegyverekről van szó. És ami a fogyasztókat érinti, például az élelmiszerek és egyéb fogyasztói cikkek terén meg kell felelnünk azoknak a törvényeknek is, és tiszteletben kell tartanunk őket, amelyek a modern életet szabályozzák elvárják tőlünk a vállalatok is ezt. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt támogassuk, és meg kell szabadulnunk a régi gondolkodás módtól és az elavult elképzelésektől. Nos, ami a vámok és illetékek beszedését illeti, azt hiszem, hogy megfelelő hátteret kell ehhez biztosítani, akár csak a hatékony ellenőrzéseknek. Persze egyáltalán nem a középkori rendszerekre utalok itt, ellenkezőleg én intelligens és hatékony rendszerekre, módszerekre gondolok, amelyeknek alapja az a sok tapasztalat, amelyel a modern vámszervek rendelkeznek. A taxud az, azzal a szlogennel rendelkezik, hogy a vámszervek még azt is látják, amit önök nem. Úgyhogy ez nagyon jól illusztrálja azt, hogy hogyan is működik a modern vám szervezet állandó kommunikációra van ehhez szükség a vámszervek között, e-mailek váltására, és szerintem így lehet tökéletes módon feltárni és megállítani bárkit, illetve megtalálni, aki kikerülné a vám, illetve illetékek megfizetését, mert ugye ezzel az európai állampolgárok szociális forrásait veszélyeztetjük. Nagyon jó lenne az elektromos térkép, amelynek segítségével a vám tranzakciókra mutathatnánk rá. Akkor két oldalú, kétirányú utcaként működhetne mindez az európai területen. Nagyon fontos lenne egy központi memória, információs rendszer felállítása, aminek segítségével mindenki, aki érintett, információt szerezhetne arról, hogy hol és mikor kell beszedni a megfelelő vámokat és illetékeket. Nyilván megfelelő technikai és szakmai ismeretekre van szükség ezen feladatok ellátására, mégpedig szava hihető módon. Természetesen meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy az elektronikus eszközök segítségével alapos ellenőrzések végzésére adunk lehetőséget. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy nagyon sokan már rendelkeznek gazdasági szereplői státusszal ezt megfelelően reklámoznunk is kell, hogy minél több embert vonzunk ehhez. Nyilván nagyon fontos a fogyasztók szerepe is az engedélye rendelkező gazdasági szereplők mellett. Mindez többletértéket képvisel, hogy a hatóságok megfelelően beszedhessék a vámokat és illetékeket. Ezért kell mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezzel a rendkívül jó eszközzel megfelelően rendelkezzünk elektronikus úton is, amelyeket eh, arra használunk fel, hogy állandóan hozzáférhessünk ezekhez az információkhoz. Így könnyebben ellenőrizhetünk, még visszamenőleg is. Az önszabályozás is rendkívül fontos, illetve az is, hogy nyíltan hozzáférhessünk a vámrendszerekhez, hogy elkerüljük a csalásokat. Ha viszont ez így lesz, akkor szigorú szabályoknak kell megfelelnie a vámszerveknek is mert a jelszavak segítségével csak az illetékes szerveknek lehet hozzáférniük ezekhez a rendszerekhez, és végrehajtani az ellenőrzéseket. A korszerű vámrendszernek egyetemlen tükröznie kell a szakértők, illetve a kereskedők szándékát is, vagyis, hogy együttműködjünk az egységes Európa érdekében, amely a globális szintéren versenyképes, és tisztességes életszínvonalat biztosít mindenki számára annak érdekében, hogy ezt elérjük. Úgy hiszem, hogy az Európai Parlament eddig is, és a továbbiakban is történelmi szerepet vállalt és vállal fel. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, Zografosz úr. Most rögtön áttérünk a következő három felszólalásra, és akkor utána tartjuk meg az általános vitát, hiszen úgy gondolom, hogy mégiscsak van egy vezérfonal, amely átvonul az előbb hallott és a következő előadásokon. A következő egy kicsit hosszabb lesz, 7 percet kapnak a felszólalók. Az első felszóló Frank Heyman, aki a holland vám hatóságot képviseli, és ő az adó és jövedéki adó osztály igazgatója, utána pedig eh, Frank Kalevárt beszél majd a Microsoft részéről, a globális technológiai stratégiákról, utána elvitázunk azon, hogy a technológia milyen szerepet játszik most a témánkban. Tehát most akkor Heyman urral kezdjük, és öné a szó. Nagyon szépen köszönöm hogy megkapom az esélyt arra, hogy a saját véleményünket is artikulálhatjuk a témával kapcsolatban. A fő témám most az együttműködés erősítése. Az európai vámok egy nagy családot képeznek. Igazából nem találunk más olyan szolgálatot, amely ennyire jól kommunikál egész Európában egymással. Az Európai Bizottság Vám 2013-as programja pedig még közelebb hozza egymáshoz az európai vámhatóságokat. Ahogy brit kollégám is beszél majd, ő inkább a kereskedelmi szempontokra koncentrál, én pedig az együttműködés szempontjait vázolnám. Amikor az engedélyezett gazdasági szereplőkről beszélünk, az AEO-król, akkor szólni kell arról, hogy miről is szól a korszerűsítés. Szeretük volna a vám eljárás és a vámügyi jogalkotás egyszerűsítését elérni. Szerettük volna megkönnyíteni a legális kereskedelem helyzetét, szeretük volna csökkenteni az adminisztrációs terheket, növelni a biztonságot, és az Európai Uniót pedig versenyképesebbé szeretünk volna tenni. Hogyha most megnézzük, hogy milyen javaslatok kerültek az asztalra, akkor a következőket mondhatom el. A AEO rendszer előnyeiről már korábban is hallhattunk. Arról is hallhattunk, hogy az engedélyezett gazdasági szereplő bizonyos kritériumnak kell, hogy megfeleljen, mielőtt egyszerűsített vám eljárás alanya lehet. De néhány kereskedő számára a engedélyezett gazdasági szereplő státusza még több terhet ró rá, mint korábban. Pillanatnyilag a korszerűsített vámkódexre koncentrálunk, és egy garantált vámkezelési rendszert szeretnénk egész Európában bevezetni. Ez pedig azt jelenti, hogy egész Európában garanciákat foglalunk be az Európai Unió saját forrásait igénybevételével. A kérdés, amely felmerül, az, hogy a nagy számítástechnikai rendszerek problémások is lehetnek az ellenőrzésben. Felmerül a kérdés, hogy tényleg van annyi forrás, amely, tehát igazából sokkal több forrás gyűjthetnénk be, ha jobban működne a garanciarendszer. A korábbi garanciarendszerben egy nagy problémát kellett megoldani. Azonban a vám eljárások pillanatnyilag egy jó hatástanulmányra tartanának igényt, hogy hatékonyabbak legyenek. Hogyha megnézzük a további korszerűsített vám kódexre vonatkozó javaslatokat, akkor igazából az Európai Unióba bejutásnál, ahogy megérkeznek az áruk, nagyon egyszerű az eljárás, tehát ideiglenesen tárolják az árukat, mondjuk, hogy egy repülőgép leszáll, akkor kipakolják és tárolják az árukat a vámkezelésig. A szállító eszközök, a hajók, a repülők, azok mozognak. Nem maradhatnak ott, a kikötőben nem maradhatnak ott a repülőtéren, amíg a vámkezelés lezajlik. A jelenlegi javaslatokkal az ideiglenes tárolás vám eljárásá válik, ez pedig óriási adminisztratív terhet ró az érintettekre, és lelassítja a ki és kimenő bejövő forgalom sebességét. Tehát a WCO nemrég pár éve elfogadott egy kódexet, és a korszerűsített vám kódexünk is ehhez igazodik, és harmadik országok vámhatóságaival is együttműködik, és ugyanígy az Európa, hogyha Európában találunk valamit, akkor mi is értesítjük a harmadik országok vámhatóságait. A biztonsági szabályok pillanatnyilag úgy tűnik, hogy teljes mértékben szükségesek, azonban eh, óriási terhet rónak a kereskedőkre, hogy mindenféle adatot benyújtsanak. Tehát igazából itt eh, az illegális kereskedelem, az összkereskedelem 0,1%-át képvisel, és óriási terheket rovunk a becsületes kereskedőkre, annak érdekében, hogy megtaláljuk az illegális kereskedőket. Nagyon fontos az, hogy eh, minden standardizált legyen. Az európai vám igen, nagymértékben standardizált, azonban eh, a különféle szállító eszközök eltérőek. Más a hajók világa, a repülőgépek világa és a kamionok világa. Hollandiában már említették, hogy jövő héten megnézik a Rotterdami kikötőt. A Rotterdami kikötőben milliónyi hajó fordul meg, és konténer, és ez teljesen más terület, mint egy eh, szárazföldi vám hivatal, ahol kamionokat vizsgálnak. Tehát eh, a standardizáció az mm, eléggé nehéz probléma, hiszen az összes ilyen logisztikai különbséget figyelembe kell, hogy vegye. Nagyon eh, jó tapasztalataink vannak, például abban, hogy az óriási volumeneket hogyan kezeljük. A nagy volumenű, gyorsan haladó szállítások esetében tapasztalataink vannak, de ez ismét egy adott konkrét helyzet. Pillanatnyilag az elektronikus vámkezelésről elmondhatjuk, hogy 27 különféle rendszer van, 27 különböző adatformátum és 27 különböző hozzáférési pont. És rengeteget fektettünk be a vámba és a kereskedelembe. Mi Európában az elkövetkezendő évek során eh, azt szeretnénk elérni, mint a kereskedelem, hogy egyszerűsítsük a vám eljárásokat. Most valószínűleg eh, a jövőben eh, csak elektronikus vámkezelés lesz, és még akkor is az Európai Bizottságtól papír alapú utasításokat fogunk kapni. Mi pedig ezt szeretnénk modernizálni. Az Európai Uniónak nem belül kell versenyezni, hanem az Európai Unió kell, hogy versenyképes legyen a világpiacon. És a bizottság pedig eh, e célból tevékenykedik. Mit szeretnénk? Szeretnék egy intelligens megközelítést eh, a legális kereskedelem számára, legyenek jó alapjai az új elképzeléseknek, tehát támogatnunk kell az új ötleteket, támogatnunk kell a központosított vámkezelésről kialakított elképzeléseket. Egy új, innovatív gondolkodás módot kell kialakítanunk, hogy kiderítsük, hogy igazából ki csomagolt be egy dobozt valahol a láncban. Tehát nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy egy dobozban mi van. És eh, itt eh, a jogalkotásnak inkább az exportőre kellene koncentrálnia. Itt eh, az Európai Bizottság keretprogramja lehetőséget ad nekünk, hogy közösen járjunk el a kereskedelemmel, hogy új lehetőségeket találjunk. Most pedig az utolsó diámat mutatom, hogyha nem változtatjuk meg a helyzetet, akkor látjuk, hogy a korszerűsített a milyen cikcakban fog majd fejlődni. És ha nem változtatunk a dolgokon, akkor végezetül pedig sokkal alacsonyabb szinten könnyítjük meg a dolgokat, mint ahogy most vannak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Heyman úr, hát egy kicsit uh, nagy nyomás volt önön, és uh, igazából olyan témákról is hallottunk, amelyet az előadónk kihagyott a jelentéséből. Most pedig szeretnénk áttérni Spendiff előadónkra. Ő pedig a brit vámhatóságot képvisel. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ezt a lehetőséget. Van igenis koordináció, és arról fogok beszélni, hogy mivel foglalkozunk a vámigazgatásban, és arról is fogok szólni, hogy mit kellene, hogy a jövőben jelentsen. Arról is lennének megjegyzéseim, hogy milyen a jelenlegi környezet, és remélhetőleg ebből majd kiderül, hogy az elkövetkező években hogyan tudnak nekünk segíteni. Kérem a következő diát. Hasonlóan az előttem szólókhoz én is azt mondhatom, hogy ha vámigazgatásnak rengeteg kockázata veszélyel kell foglalkoznia. Alapvetően ez egy kockázatkezelési feladat. Fiskális, gazdasági, szociális és fizikai jellegű kockázatok csoportjába sorolnám ezeket, de hát tulajdonképpen nem olyan egyszerű ez. Sőt, nem annyira tudomány, inkább, sokkal inkább művészet a vámigazgatás. Minden mozgó termékkel foglalkozunk, nem, a leptereken nem mi motozzuk meg az embereket, ez nem a vám, vámosok dolga, minket csak az áruk foglalkoztatnak, nem az emberek. Az emberek csak addig foglalkoztatnak bennünket, amíg árukat mozgatnak. Tehát a következő pont, amely többször felmerült, az az, hogy milyen feszültségeket okozhatnak a államigazgatásban az egymással szemben álló kockázatok. Például a görög kollega említette a biztonság és a könnyítés közötti feszültséget. A jövő arról szól, hogy ezt a két szempontot valahogy beépítsük a vámigazgatásba, hogy a legális eh, illegálisan üzletelők munkáját könnyítsük, az illegálisan üzletelők munkáját pedig megnehezítsük. Politikai szempontok is felmerülnek. Különböző minisztériumok felügyelnek bennünket, és ha több minisztériumhoz tartozunk, akkor kidöntél, hogy melyik miniszter szava az erősebb. A VEM vizsgál, a VEM kezelés, VEM vizsgálat kapcsán akár 20 különböző dokumentum is készülhet, felmerülhet. Ez tulajdonképpen a vámigazgatás nagy családja, rengeteg érdeket kell összeegyeztetnünk, amint átlépte egy termék az ország határt. Kivel működünk együtt? Nos, az unió kívüli vámhatóságokkal, a vámügy világszervezettel, illetve a kereskedelmi világszervezettel. Mi valóban egy globálisan gondolkodó szervezet vagyunk, nagyon fontos ez a fajta együttműködés. A biznisz, eh, az, az a vállalkozás félkövérrel szerepel, vastagon szeretbetűvel szerepel itt, nemzetközi kereskedelem szerepe Európában roppant fontos, ez azonban a legálisan üzletelőkkel, vállalkozókkal sokkal szorosabb, nyíltabb együttműködést kell teremtenünk. A közelmúltban olvastam jó néhány e, tanulmányt, és ezek arra utaltak, hogy korszerűsödik a vámigazgatás, de nem elég ezzel, csak egyetérteni tudok. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen ö, e, helyzetben vége, kell végezni a munkánkat. Sokkal inkább a vállalkozásokkal együtt, és nem a vállalkozások ellenében kell működnünk, a különböző kormányzati szervekkel, ha együttműködünk, akkor az adatcsere és az erőforrások megosztása mindenkinek az előnyét szolgálja. Nem a szervezeti felépítéssel kell foglalkoznunk, és az is fontos, hogy a 27 tagállam VAM hivatalai ne ugyanazt a munkát végezzék. Sőt, még egy, orsz- egy országon belül elkerülni az átfedéseket az egy dolog, de a harmonizáció, az átfedések csökkentése 27 tagállam között roppan nehéz, hiszen mindenütt más a helyzet, de éppen a sokszínűségre építve tudunk a legtöbbet kihozni az európai vámigazgatásból. Mi itt tulajdonképpen az üzenet? az, hogy együttműködünk a gazdasági szereplőkkel, ez nem sem baj, de még több, sokkal többet tehetünk eh, ezen a területen, hogy mindenki nyertesen jöjjön ebből, ez a win-win megközelítés. Az én üzenetem a képviselők számára, segítsenek bennünket, segítsenek eh, abban, hogy az mi is segíthessünk az uniós szakpolitika formálásban. Hogyha több olyan jogszabályt hoznak, amely alapján még több papírt kell kitölteni a határon, az csak megnehezíti a dolgunkat, lelassítja a vámkezelést. Ha kikérik a véleményünket, akkor mi is meg tudjuk értetni önökkel, hogy pontosan mit és hogyan tesz a vámigazgatás. Kérem, ismerjék el a szerepünket, nagyon sokat teszünk a legális e, vállalkozások megsegítés érdekében, de a rossz fiúkat mégiscsak nekünk kell elkapnunk. Nagyon köszönöm ezt a teljesen egyértelmű beszámolót, és hogy emlékeztettek minket arról, hogy tényleg miről is van szó kollégáim nevében el tudom mondani, hogy a munkánk során a világ sok táján, beleértve Kínát és Indiát, a VAMS területeken, a cseh köztársaságban például, és még más területeken is, valóban nem tudjuk átlátni ezt a rendkívül összetett feladatot, de nyilván nagyon fontos dolgok azok, amiket említett, és előadónk figyelembe is fogja venni ezeket politikai kezdeményezésről van szó az Európai Parlament részéről. Nem azért tesszük ezt, mert, emlé, mert meg akarjuk vizsgálni minden mélységében a jogalkotást. De nagyon remélem, hogy el tudjuk látni azt a szerepet, amit nekünk szán. Végül pedig nézzük a technológiát, úgyhogy nagy örömmel üdvözlöm a Microsoft képviselőit, az egyik legjelentősebb szoftver előállító céget, és mivel most folyik az ülés, amikor beszélünk, nagyon fontos, hogy a technológia is betörjön ide minden területre. Úgyhogy nagy örömmel megadom meg, adom meg a szót az utolsó eladás jogán Talovát úrnak. Köszönöm elnök úr a szót. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy szólhatok önökhöz. Ha megvizsgáljuk a kereskedelmet a Microsoft szempontjából, mint nemzetközi kereskedő cég szempontjából, úgy látjuk, hogy az együttműködés rendkívül fontos. E, és ugye együttműködés a kooperációról van szó, e, hiszen e, vevőkről van szó, eladókról van szó, és ugye az egész import-exporton nyugszik kereskedelmi eljárások, szállítási eljárások, szabályozó eljárások és pénzügyi eljárások vetődnek itt fel. Ezek mind-mind rendszerek, amelyekkel rendelkeznek ezek a szereplők, és gyakorlatilag meg kell felelniük a szabályoknak, és mindenkinek erre van szüksége, amikor használja a rendszereket. Tehát az informatikai és kommunikációs eszközöknek ezeket mind szembe kell, figyelembe kell tartaniuk. Pendif kolléganő már említette, hogy miről van szó. Ugye ott van a vámkódex, aztán különböző más szervek is, mint például a kormányszervek, akik használják ezeket a rendszereket, úgyhogy szabályozásra van szükség. Az informatikai kommunikációs rendszerek segítenek abban, hogy gyorsabban kerüljenek az adatok egyik helyről a másikra, és persze nem szabad elfeledkeznünk a kockázatelemzésről sem. Olyan rendszer ez, amely nyilván előnyösen alakulhat, hogyha egyre átláthatóbban adhatjuk át az adatokat, és biztonságosabban egyik helyről a másik helyről. Nos, ami a kereskedőket illeti, Gyakorlatilag 147 különböző országgal van dolgunk, szoftvert, hardvert is szállítunk, és hát az egyik legfontosabb célunk az, hogy megfeleljünk a szabályoknak ugyanakkor védjük a saját eszközeinket is, elősegítsük a folyamatokat, és figyelembe vegyük mindazt, amire szükségünk van. A gond az, hogy integrálnunk kell és kommunikálnunk kell minden létező informatikai kommunikációs rendszerrel Európában és a világ többi részén is. Természetesen saját rendszerünket készítettük el, de ugyanakkor van egy kereskedelmi osztályunk is, amely az együttműködést alapvetően fontos dolognak tekinti. És nyilván szoros az együttműködésünk a vámszervekkel az egész világon, és az EU-n belül is. Nagyon jók a kapcsolataink, például a, a, a vámvilágszervezettel is, és persze megpróbáljuk tiszteletbe tartani a, a szabályokat is, és figyelembe venni minden érintett igényeit is. Gyakorlatilag ugyanazon a napon szállítunk minden nyelven termékeket a világ minden pontjára. Hogyha ehhez még hozzáveszünk a korszerűsített vámkódexet, nyilván figyelembe kell vennünk azokat a azokat a problémákat is, amelyekkel szembe kell néznünk. Nos, először is a problémák azok, hogy az eljárások mások a különböző országokban, ezt már többen is említették. Összetett ez a probléma. Tagállamonként más, mondjuk az import nyilatkozatok, az áfa rendszerek mások és mások az egyes tagállamokban. Na most, ami a rendszert illeti, nagyon sok rendszer nem interoperabilis. Ez pedig azt jelenti, hogy a kereskedő rendszerét kell ö, alakítani a létező rendszerhez. Úgyhogy az interoperabilitás gyakorlatilag ö, rendkívül fontos szerepet játszik itt. Megoldásra van szükség, ezért üdvözöljük például a, a, vám ügyi világszervezet kezdeményezését, illetve az európai számlát, amely mind, mind azzal a célral született, hogy interoperabilitást érjünk el a különböző informatikai rendszerek között. És ez persze vonatkozik mind a kereskedőkre, mind a vámszervekre is. Sajnos ez elég drága dolog, néha konkrét szoftverre, szakértelemre van szükség a kereskedéshez az adott európai országban. Az együttműködésre nagy szükség van mi már együttműködünk ezen a téren a korszerű vámrendszerek keretén belül is, és ahogy már mások is említették, több feedbackre van szükség azzal kapcsolatban, hogy mit várnak el tőlünk, és a kereskedők mit várnak el ettől a korszerűsített vámrendszertől. Nos, miben fog segíteni a, szak, a korszerű vám kódex? elektronikus környezetet fog teremteni például, és nyilván együtt kell működnünk itt is. Harmonizáció, normalizálás az adatok és az eljárások szerint is nagyon fontos. Már említettem a Vámügyi Világszervezet kezdeményezését, ezek nagyon érdekes dolgok. Persze a kereskedők szemszögéből azt kell elérnünk, hogy kompetitívak legyünk az európai régióban az üzletkötés terén. Átláthatók legyünk, és biztonságosan léphessünk fel. Ez rendkívül fontos a szellemi jogok védelme terén is. Nyilván az interoperabilitás is rendkívül fontos része ennek. Rugalmasság is kell ehhez. Az egyik előadó említette azt is, hogy a tagállamokban Nyilván az igények is mások és mások, és az üzleti vállalkozások mérete is eltér. Ezeknek az igényei is eltérőek. Elhangzott a KKV-k helyzete is. Nyilván más és más technológiára, képességekre van szükség a nemzetközi szinten kereskedők számára, mint akik csak helyben kereskednek a logisztikai cégek is rendkívül fontosak. Nagyon fontos, hogy megfelelően áramolhassanak az adatok. Ezt is figyelembe kell venni. A kereskedelemmel való partneri kapcsolat rendkívül fontos. Említettem azon osztályunkat, amely a kereskedelemmel foglalkozik, már is felvették a kapcsolatot az EU-val és a különböző szervezetekkel, mint például a Vámügyi Világszervezet. A modern technológia rendkívül fontos. Ugye elhangzott, hogy nagyon sok változás történt ezen a téren. Ott van például a single window, aztán az olyan technológiák, mint például a felhő, computing, új lehetőségeket teremtenek ennek elősegítése érdekében. Köszönöm szépen. Uh, nagyon szépen köszönöm. Szeretném megköszönni az összes felszólalót, hiszen nagyon érdekes előadásokat hallottunk, és mindnyájunknak van oka megszívelni a tanácsokat. Tehát pontosan 12.30-kor be kell fejeznünk, hiszen a tolmácsaink addig állnak rendelkezésre, de most van egy kis időnk a vitára Hanzlik asszony már jelentkezett, és Szolvini úr is természetesen időt kap, hogy lekerekítse a vitát, de most Hanzlik asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az összes előadónak a prezentációkat. Tényleg nagyon érdekesek voltak. Lenne Korhola asszony részéről egy kérdésem és az összes felszólalóhoz intézem a kérdésemet. A, hogyan látják a fair play helyzetét a versenytársainkkal szemben? Az európai ipar szenvedhet a globális versenytársak tól, hiszen igazából a versenytársaink a világban nem tartják magukat az európai szabályokhoz, nem tartják magukra nézve kötelezőknek, vagy pedig ezek számukra nem elég világosak. Néhány termékkel, illetve megfelelő piac megfigyeléssel ezt a problémát meg lehetne oldani. Tehát, hogyha megfigyeljük, hogy milyen áruk érkeznek az Európai Unió területére, akkor ez könnyíteni a dolgunkat. Tehát a piac megfigyelése alapvető lenne. Korhol mondja, a következő kérdést szeretné feltenni. Gondolja, hogy már van -e egy javított együttműködés, egy jobb együttműködés, hogyha van ilyen együttműködés, akkor tudna konkrét példákat adni? Tudna esetleg referencia, referenciát is mondani a jövőt tekintve? A második kérdés, amelyet Korholasszony nevében teszek fel az. Néhány tagállam a tranzitkereskedelem gócpontja a harmadik országokból érkező áruk tekintetében. A vám szervek és a piaci felügyeleti szervek közötti együttműködés hogyan néz ki? Szerintem egy jó együttműködés nem csak ezen országok számára lenne gyümölcsöző, hanem az egész Európai Unió számára. Gondolják, hogy például lehetne ezt tesztelni. Tehát mondjuk, hogy egy termék öt különféle beérkezési pont. Meg lehetne nézni, hogy hogyan szervezik meg az együttműködést? Lehetne egy ilyen tesztnek esélye? Köszönöm szépen. Ez lett volna az árnyék előadó részéről két kérdés. Szeretném most megnézni, hogy ki szeretne még kérdést feltenni, de Hopping doktornak is átadom a szót, hogy válaszoljon, hiszen az együttműködés tekintetében ő beszélt. Nekünk ez egy újabb együttműködési pont, tehát a vám és a piacfelügyeleti szervek. El fogunk ezen gondolkozni, tehát ki szeretne még kérdést feltenni az előadókhoz, vagy az előadónk maga, Szálvini úr? Ma una riflessione ci aspetta mm, un lavoro intenso perché... Igen, egy, meggon, egy gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Igen, a jelentkezésekből az derült ki számomra, hogy a bizottság által szorgalmazott elhalasztás nem az ördögtől való, hiszen nem fentről írják elő, a lényeg az, hogy a dolog könnyítse a piaci szereplők helyzetét, és ne nehezítse. Természetesen figyelembe kell vennünk a tagállamok igényeit is, és természetesen ki kell egyenlítenünk a tagállamok és a kereskedők érdekeit. Természetesen további eszmecserék kell szerveznünk annak érdekében, hogy védjük a fogyasztók jogait, és védjük a vállalatokat is természetesen. Hiszen nem nehezíthetjük meg a vállalatok életét. A, a költségekhez lenne még egy megjegyzésem. A személyzet oktatása, továbbképzése mind-mind forrásokat vesz igénybe az összes tagállamban. Szeretem volna rákérdezni, hogy eh, a járulékos költségeket hogyan eh, lehet alakítani, kiveszi át, tehát hogyan lehet a továbbképzéseket, a képzéseket szervezni, hiszen 27 rendszer van. Valószínűleg eh, megvan az elhalasztásnak a jó oka. Azonban felteszem magamnak a kérdést, hogy nem lenne-e megfelelő az, hogy egy-két rendszer szubstanciáját vizsgáljuk meg. Különben fennáll az a veszély, hogy olyan dokumentumot írunk, amely a dolgokat inkább megnehezíti, mint hogy könnyítse. Uh, Köszönjük, várjuk az ajánlásait érdeklődve, kinek van még kérdése. Talán tőlem is egy kérdés. second all the opportunity to comment on what they've heard, and Mr. Hobbing also. Az a vendégeknek is megadom persze még a lehetőséget. A Rüle, Rüle asszony, bocsánat, nem láttam. Igen, én is nagyon rövid leszek, de úgy gondolom, hogy mégiscsak van itt egy-két ellentmondás. Egyrészt utaltak arra, hogy szükséges néhány dolgot egyszerűsíteni. Másrészt meg pont Hollandiából hallottuk azt a kritikát, hogy túl sokat akarunk egységesíteni, standardizálni, és hogy eh, nincs meg mindegyik egységesítésnek az alapja. Egy bizonyos ellentmondást vélek ebben felfedezni, és szeretném kijelenteni, hogy eh, mégiscsak az a benyomásom, hogy sokat várunk ettől a vámkódextől. Ne legyenek túl magas elvárásaink, legyünk inkább realisták. Szálljunk le a magas lóról, hiszen eh, csak is akkor lehetünk sikeresek, hogyha a realitások talaján maradunk. A probléma legnagyobb eh, részét szerintem a túl magas elvárások teszik ki. Igen. Köszönöm szépen. Nagyon komoly kérdések merültek fel, amelyeket majd a meghallgatás után alaposan körbe kell járni. A az ágazat szereplővel folytatott együttműködésre vonatkozóan az volt a benyomásunk, amikor a különböző vámigazgatási szerveknél jártunk. Nos, az volt a benyomásunk, hogy a jogalkalmazó szervek nehezen tudják eldönteni, hogy mely rakományt érdemes alaposabban megvizsgálni. ma fogok pont ma délután a termékbiztonsági csoporttal találkozni. De úgy érzem, hogy a gazdasági szereplőknek a kockázatelemzési eszközökben sokkal körültekintőben kellene betáplálni az adatokat, ez mindenkinek segítene. Mindenkinek az érdeke, közös érdeke az, hogy a nem biztonságos vagy a tulajdonjogokat nem tiszteletben tartó termékeket megállítsuk már a határon. A Microsoft például részletesen beszélt velünk arról, hogy mi bajuk van. A, érdekes lenne arról hallani, hogy a Microsoft mit mond, hogy akkor kom- milyen üzenetet kommunikál önök felé. Láttunk egy diát, amelyen Spender azt mutatta, hogy 23 különböző különböző szervezet szervez részt a bármigazgatásban, fontos, hogy a szerkezeti felépítés eh, is megfelelően alakuljon, bár ez nem igazán mi hatáskörünk, de érdemes talán erről is egy pár keresetlen szót szólni. Jó, rendben. Hobbing úrnak fogom most megadni a szót, aki eh, valóban roppant türelmesen várta, hogy szóhoz jusson. Mindenkinek eh, egy percet adnék, hogy az előadónk még a végén lezárhassa a vitát. Hobbing úrnak. tehát először parancsoljon. Thank you. Igen, köszönöm. Elnök úr, nagyon rövid leszek. Egy olyan témáról szeretnék szólni, amelyről nagyon sokan beszéltek már. Ez pedig a pénz kérdése. Hallottuk, hogy elhalasztatnak jó néhány intézkedés a pénzhiány miatt. Nos, a, elsősorban a tagállamok finanszírozzák ezt. Én a Schengeni övezettel is foglalkozom, és láthatjuk, hogy van pénz bőven a Schengeni határ alap másfél milliárd euróval támogatja 2005 és 2013 között ezt a témát. és van még bőven pénz határőrizeti ügyekre. Szerintem érdemes lenne a politikusoknak tisztában lenni azzal, hogy biztonsági szerepe, feladata is van a vámigazgatásnak. Érdemes lenne minden is megvizsgálni, hogy milyen pénzek állnak rendelkezésre. Igen, hogyha lehet, hogy ezzel lehet már valamit kezdeni, majd a Költségvetési Bizottságban ülő kollégákkal fogunk egyeztetni ez ügyben. Akkor talán kezdjük. Fordítva most Calvert úrnak adok egy percet a reagálásra. Köszönöm először is a kérdéseket. Nemzetközi szereplőként természetesen a Microsoft nagyon fontos szerepet szán a szellemi tulajdonjogok védelmének, és együtt kíván velünk működnek érdekében, hogy az ezt kiszolgáló rendszerek felálljanak, és aktívan részt vesz cégként a világkereskedelmi szervezet, a Vámügyi Világszervezet és az Európai Unió munkájában, a kapacitás kidolgozásban és az adat cserében. Meggyőződésünk, hogy a kockázatelemzés az csak az együttműködésen eh, alapulhat. Más mondjuk, tehát a cégek által nyújtott információnak eh, és a vámigazgatási szervek által összegyűjtött adatoknak kell -e valahogy összekapcsolódniuk. Fontos, hogy ezek az információk össze éljenek, érjenek. Itt mindenképpen ki kell térni a kapacitásépítésre is. Vannak olyan területek, amelyek az unió kompetenciájához tartoznak, de vannak más területek, ahol más biztonsági elvárások, vannak más normák, szabványok, tehát gazdasági szereplői szempontból ezt nézhetjük, de még egyszer mondom, proaktívan támogatjuk az ilyenfajta információcserét. Okay, I'll, I'll just... Igen, két dologra, hogy reagáljak. A cégekkel való együttműködés terén teljes mértékben igazuk van. Valóban a gazdasági szereplők nem olyan szorosan együttműködőek, mint ahogy azt sokszor feltesszük. A vám igazgatás szempontjából nézve pedig általában csak akkor jutunk mi hogyha valami baj van a kockázatelemzés a kör négyszegesítése tulajdonképpen ennek segítségével megtalálhatjuk a szalma kazalban a, a tűt. Szerintem ezért a kockázatelemzésnek még nagyobb figyelmet kell szentelni a jövőben. Uh, Köszönöm szépen. Először is támogatom Hobbing urat. Sokkal szélesebb területeket kell felölelnie ma már a vámszerveknek, ott van a biztonság kérdése, stb. stb. és a koordináció, a finanszírozás, hogy csak néhányat említsek. Ami az elképzelhető ellentmondást illeti itt a normák terén, amit említettem, különbséget látok a harmonizáció és a normalizáció között. Mint európai vámszerveknek egységesen kell fellépnünk, és úgy érezheti az ember, hogy ez harmonizáció, de az eszközök, amelyeket ehhez felhasználunk, ezek közül az egyik az informatika, nem lehet standard mindenütt, méretre kell szabni mindenki igényei szerint, a logisztikai helyzetek szerint, és mivel Calvart úr egy óriás ilyen informatikai céget képvisel, nyilván neki kell biztosítani azt, hogy minden méretre szabott legyen. Köszönöm. Köszönöm. És az interoperabilitás alapvetően fontos. Köszönöm szépen. Szografosz úr. Igen, az ellenőrzésekről volt szó, úgyhogy én erről szeretnék szólni a továbbiakban is. Úgy érzem, hogy az európai vámszerveknek, sőt, Európán túl, de Európában főleg rendkívül fontos szerepet kell felvállalniuk. Egyrészt elő kell segíteniük az egyszerűsített eljárások segítségével a vámolást, illetve a vám tevékenységeket, a termékekkel való kereskedelmet. Ez eddig rendben is van. De ugyanakkor mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a megfelelő termékek, egészséges és biztonságos élelmiszerek, bekerüljenek egy határon belül, viszont a veszélyesek nem. Ugyanakkor persze vámokat és illetékeket is be kell szedniük. Úgy gondolom, hogy a megfelelő megoldás, a modern eszközök segítségével a megoldás, de a megfelelő ellenőrzések nélkül nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, nem csak mint társadalom, hanem azok a hatóságok is, amelyek felelősek ezen vámok és illetikek beszedését. Ugyanis sajnos létezik a csalás, létezik a csempészés. Úgyhogy rugalmas ellenőrzési ö, módszerekre van szükség, és gondolom, hogy tudják, hogy kire gondolok itt, mint kompetens európai hatóságra, amelyre szükség van ahhoz, hogyha gyors ö, vám eljárásokat szeretnénk. Köszönöm szépen. Ö, Eszter úr. Az együttműködésről szeretnék beszélni. Vannak olyanok, akik nagyon jó együttműködéssel rendelkeznek velünk, például Hollandia. Aztán ott van Franciaország is. Norvégia esetében viszont nagyobb a távolság. Mert a piac figyelő hatóságok nem foglalkoznak a határmenti eseményekkel, csak a piacsal. Ez pedig azt jelenti, hogy elsősorban piacorientáltak, nem pedig a határral foglalkoznak. Hát ezért néha le kell szűrni a tapasztalatokat, mielőtt a kétszer hatékonyan tud együttműködni. Mi a helyzet az importa? Azt hiszem 13 EU ország működik együtt, So there, uh, there might be, uh, be found some... Az öngyújtók tekintetében, úgyhogy talán megtalálják majd a megoldást erre, illetve arra, hogy uh, hogyan is kapcsolódnak a különböző országok az import kérdéshez Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ramálló úr következik. Először is. Az egységes adminisztráció nem csak a közös tarifák alkalmazására, hanem a 27 tagállamhoz való kapcsolódás érdekében is fontos. Így egy, egységes lehet a szabályozás. Ez rendkívül fontos. El is hangzott már itt a Rotterdami kikötő példája. Nyilván nem a tagállamoknak kellene irányítania ezt a kikötőt, hanem az Európai Uniónak. Ezért a felmerülő helyzetekre megfelelő szabályokat kell kitalálni. Ami a versenyképességet illeti világszerte rendkívül fontos dolog, ez az EU számára is, nem csak ez egyes tagállamok szempontjából. Harmadsorban egyetértek, elő kell segítenünk a kereskedelmet, de ez nem mehet az egyenlőség rovására. Köszönöm szépen! is úrnak adnám meg a szót, hogyha szeretne hozzászólni, vagy nem tudom, ki szeretne szólni, Bóg úr, hogyha esetleg kíván szólni, egy percben megadhatom önnek a szót. Igen, volt egy hölgy, aki felvetette a kérdést, sajnos már nincs itt. De arról beszélt, most csak a cégem nevében szólok tehát arról beszélt, hogy a határon ellenőrzünk. Hölgyeim és uraim, itt két határ van Európában. És gyakorlatilag nagyon fontos az, el, az biztonság, kockázatelemzésre van szükség ehhez, például az egyik tagállamban, és aztán ugyanezen a folyamaton kell végig menni a, a, a célországban. Tehát minden egyes szállítmány esetében két ö, kockázatelemzés történik. És hogyha vesszük a korszerűsített vámrendszert, négy ilyenre lesz lehetőség. Right, okay, Nagyszerű. Ó, hát itt egy másik eh, nagy témacsomagot rak itt az asztalra, amit igazából tanulmányozni kellene, és Salvini úr valószínűleg meg is teszi. Tehát eh, most Kastru eh, Tianakis úrnak adnám át a szót a bizottság részéről, és utána Salvini úr kerekíti le a vitánkat a végső felszólásával. Köszönöm szépen, elnök úr! Gondolom, hogy mindenki egyetértene azzal, hogyha a biztonságról van szó, akkor a legelső belépési pont az a hely, ahol az ellenőrzést végre kell hajtani, és a kockázat becslést is. De én három rövid megjegyzést tennék. Először, ami a biztonságra vonatkozik, és a különféle szolgálatok közötti együttműködésre. A bizottság panne a jó gyakorlatok alapján dolgozunk, megpróbálunk iránymutatókat meghatározni a vámszervek részére, hogy uh, hogyan javítsák a hatékonyságot ezen a téren, és 2011-ben reméljük, hogy kész leszünk ezekkel. Az elektronikus vám közös kockázatbeslési rendszert is szorgalmazzuk a tagállamok hatóságainál. Nagyon fontos az, hogy a kockázatokat és a visszatartott árukat, illetve az információkat ezekről eljuttassák a többi tagállamhoz is. Nagyon lényeges az, hogy a magánszektort, az ipart hogyan lehet ebbe a dologba bevonni, tehát mindenki gondolkozzon el otthon, hogy mit lehet tenni. Természetesen közös elektronikus környezetten dolgozunk a WCO-n belül is, és természetesen az Európai Bizottság vezet itt a munkálatokat. A második megjegyzésem a második megjegyzésem most az engedélyezett gazdasági szereplőkre vonatkozik. Új rendszerről van szó, még nincsen sok tapasztalatunk ezen a téren, de természetesen készek vagyunk a tapasztalatok fényében élni a rendszer előnyeivel és nagyon erőteljesen foglalkozunk azzal, hogy a harmadik államokkal történő kölcsönös elismerést is elérjük. Tehát ez Kína, az Egyesült Államok, Norvégia, Kanada, Japán, Svájc. A harmadik megjegyzésem pedig a kockázat kezelésre vonatkozik, és ez Heyman úr kérdésére is részben válasz, hogy tényleg szükségünk van az összes információra, hogy kockázatbecsléssel foglalkozunk, tehát a megérkezés előtti kockázatbecsléssel. Azt mondanám, hogy fontos egy több szintű megközelítést alkalmazni a kockázatok esetében. Ez pedig azt jelenti, hogy a különféle szinteket kombináljuk, tehát hogy ne csak például egy százszerzelékos átvilágítást alkalmazzunk. Időben kell cselekednünk, ez pedig azt jelenti, hogy eh, legyünk képesek arra egy árut eh, azonosítani. Tehát, hogy kicsomagolta be. Az az információ, amely megvan, az alapvető. És eh, így tudjuk megoldani a kockázat kezelési szabályok javítását is. Tehát, hogy jobban együttműködjenek a tagállamok az információ csere tekintetében. És itt a, a titkosszolgálati szervekre is gondolok, de szerintem most befejezem, elnök úr. Köszönöm. Én is köszönöm mindenkinek, hogy hozzájárultak a meghallgatáshoz, és Salvini úrnak is köszönöm, hogy megszervezte. Most pedig néhány végszóra megkapja a mikrofont, és Szeretném utána elmondani, hogy milyen további munkaprogramunk van. Köszönöm szépen. Amíg elérkezem addig, hogy az összes információt feldolgozom, megemésztem, addig remélem, hogy politikailag is megfelelő reakciókat kapok, hiszen szeretném az összes politikai döntéshozót bevonni munkámba. Természetesen más bizottságokkal is együtt kell működnünk, és előttünk a nyár, hogy a dokumentumot átdolgozzuk, tehát természetesen nem minden témára térünk ki, itt van a vám és a kereskedők közötti kapcsolat, a standardizációra nem térünk ki feltétlenül. 27 különböző rendszert nem lehet feltétlenül standardizálni. Köszönöm szépen a előadásokat, köszönöm az árnyék előadóknak is a munkáját, de a dolgot valahogy össze kell fognunk. És remélem, hogy az elnök is segítséget nyújt majd nekem. Köszönöm, végezetül annyit szeretnék elmondani, a szélesebb hallgatóság kedvéért, hogy ezt a felvételt megtalálják majd a szakbizottság honlapján. Hobbing úr e, ból jó néhány példány elérhető, kifele vigyenek magukkal nyugodtan, érdekes olvasmány. Ezen kívül az IMKO szakbizottság hírlevelét is megtalálják és az IMCO barátai hálózathoz is kérem csatlakozzanak, és akkor rendszeresen kapnak ebből egy példányt. Az elektronikus példányban ugrópontokat is találnak, egy valóban dinamikus dokumentum ez. Nincs is más hátra, nem marad más hátra, mint hogy vendégeink számára megköszönjük, hogy ellátogattak hozzánk. A Salvini úr által készítendő jelentés szeptember 19-ére készül el, úgyhogy van ideje bőven a nyaralás alatt, napozás közben a korszerűsített vámkódexsel foglalkoznia. Szeptember 23-a lesz a módosító nyitványok benyújtásának a határideje, és októberben fogunk a szakbizottságban szavazni. Hogyha bárkinek van még ezzel kapcsolatban megjegyzése, akkor küldje el, lesz nyugodtan írásban, és remélhetőleg lefektettük ezzel a jövőbeni együttműködés alapjait is. Remélem, hogy megmaradnak ezek a kapcsolatok, ez a barátság, és a jövőben együtt tudunk dolgozni ezen a területen is. Ezzel a mai szakbizottság mai ülésének véget vetünk. Július 11-én folytatjuk. Köszönöm még egyszer, eh, köszöni az elnök úr a tolmácsok munkáját. lengyel miniszterelnök helyettes e, e, a versenyképességi tanácselnökeként vesz részt a következő ülésünkön. Köszönöm. Yes.